Good morning. Good morning, everybody. We have been uh, trying to... Jó napot kívánok! Megpróbáltuk betartani az udvariasság szabályait, melegítsünk be. Ez az első ö, találkozunk, úgyhogy először is mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni, mindenkinek a legjobbakat, Reméljük, hogy a 2020-as év a lehető legjobban fog alakulni. Ezzel kezdeném. Másodszorban pedig start of this Thursday morning session of the Libe Committee. Ez a mai első Libe szakbizottsági ülésen lennének bejelenteni valóim. Az első a napi rend elfogadása. Engedjék meg, hogy a 10-es és 11-es pontokhoz, az ECRIS és az ETIAS napirendi pontokhoz módosítást jelentsünk be, ezeket el fogjuk ö, halasztani, ezeket Lénász úr mód, ö, jelentései hogyha ezt így elfogadják, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napirendet is. Minden nyelven van tolmácsolás, kivétel finn, lett, litván és gél, vagy ír nyelven. Aztán nézzük a koordinátorok ajánlásait. Először is vannak véleménykészítőink az ICR e részéről a mesterséges intelligencia etikai kérdései. Rob Rose kolléga a jelentéstevője ennek, és aztán lesz egy másik jelentés is, illetve vélemény a mesterséges intelligenciáról, ennek is ő a jelentéstevője, előadója. Ezzel pedig következnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, illetve a delegált jogi aktusok, négy ilyet javasolt a bizottság, implementációs döntésekkel kapcsolatban, a marokkói rövidtávú vízumok tekintetében. Van egy másik, amely a külső határokon a rövidtávú vízumok, illetve matricák kiadására vonatkozik. Van egy másik implementációs döntésünk a követelményekkel kapcsolatban a közös PMS kérdéskörében. Ezeket a döntéseket egyébként már kommunikáltuk a hírlevélen keresztül, az ellenvetésekre a határidő január 6 dél Eddig nem kaptunk kifogást. Aztán van itt még három javasolt bizottsági implementációs jogi aktus az információs rendszerek adatbázisaira vonatkozólag, a technikai eljárások tekintetében. Igen, tessék. És ezeket szintén kommunikáltuk, és ezekkel kapcsolatban kezdtek kifogások akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket, és van itt egy másik koordinátori javaslat is, a 214-es cikk értelmében a koordinátorok döntéseit, illetve dokumentumait a meeting documents között megtalálják, ezeket egyébként köröztettük is. A bejelentések után pedig készen állunk arra, hogy megkezdjük a napirend tárgyalását. Ezen keresztül jön a négyes napirendi pont, és az ötös napirendi pont, ez egy együttes vita, Európai Unió és Montenegró közötti ö, Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség, ö, illetve az EU-szerb köztársaság közötti a Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség ö, területén végzett fellépések. Mind a két témában Bettina Follász a jelentéstevőnk, úgyhogy meg is adom neki a szót, hogy mondja el érveit, és aztán meghallgatjuk az árnyékjelentéstevőket. Volát asszonyé a szó. Köszönöm szépen a bevezetőjét, és azután, hogy megszülettek a szükséges tanácsi határozatok, megvannak Szerbia és Montenegro aláírásai is, és így megkezdhetjük a munkát ezen két fájlal kapcsolatban. A két jogállási megállapodás alapot képez majd ahhoz, hogy az ünnökség, a határ és partvédelmi ünnökség fellépései megvalósulhassanak ebben a két országban. Hogyha megszületik ez a megállapodás, ehhez kell a parlament jóváhagyása is. A tanács és a nyugat-balkáni országok közötti státusz megállapodásokról szóló tegyelások már egy ideje zajlanak. és lezárultak ezek már 2019 előtt. A 2016-os rendeletben is az ügynökségnek volt lehetőség arra, lépését egy jogi keretbe kell önteni, annak érdekében, hogy ez jogilag elfogadható legyen. Ez, fel, ez a kötelező érvényű jogi keret felváltja az informális megállapodásokat, ez átlátható, és így ö, nyilvános és ö, demokratikus ellenőrzés is lehet végezni. Nagyon fontos ennek során a polgárjogi, illetve jogi felelősségvállalás is. Ki kell emelni szerintem azt is, hogy mennyire fontos a 9-es bekezdés a jogállásra vonatkozó megállapodásban. Itt a alapvető jogok megőrzéséről van szó. Egy szó van arról, hogy az ügynökség munkatársai, akik Szerbiában, Montenegróban fognak majd dolgozni, az alapvető jogokat, az emberi jogok, emberi méltóság védelmét kell biztosítaniuk, a szabadsághoz való jogot, a visszanem küldés elvének tilalmát is biztosítani kell biztosítaniuk kell a gyerekek jogát, illetve a családhoz, illetve a magánélethez való jogot is biztosítaniuk kell. Nagyon fontos az is, hogy rögzítettük a nem diszkrimináció elvét is. Nagyon érzékeny kerületekről van szó, amelyekre majd figyelnünk kell képviselőként az ügynökség munkája kapcsán. Hiszen ezek a munkatársak az EU nevében járnak el, és mindenképpen be kell tartaniuk az alapvető jogokat ezért már a kiképzésnél, a tisztviselők felkészítésénél is ügyelni kell erre. Nagyon fontos az is, hogy a panasztételi eljárás is megfelelő legyen. Követelni kell azt is, hogy az Európai Bizottság minden további tegyalásokkor a jogállásról szóló tegyalások esetében az érintett harmadik országok alapvető jogi helyzetét értékelje, és ezt az értékelést azonnal átadja az Európai Parlamentnek is annak érdekében, hogy az Európai Parlament megfelelő mértékben tudja ellenőrizni a jogállásra vonatkozó megállapodást, illetve az alapvető jogokat, ehhez átláthatóságra van szükség. Azt kérem a bizottságtól és az ügynökségtől magától is, hogy a jövőben, időben számoljon be az adott országokban végzett tevékenységéről, annak érdekében, hogy értékelést végezhessünk a harmadik országban történő fellépésükről az éves jelentésben is. Nagyon fontos az is, hogyha összehasonlítjuk a jogállásra vonatkozó megalapodást, láthatjuk, hogy vannak különbségek. Nagyon fontos, hogy az ügynökség munkatársa érdekében ezeket egyformán szabályozzuk annak érdekében, hogy legyen esetleges megkülönböztetés. Nagyon fontos az, hogy a jövőben egységesen legyenek megfogalmazva ezek a jogállásra vonatkozó megállapodások. Végezetül el kell mondani azt, hogy az előttünk lévő két jogállásra vonatkozó megállapodás megfelel a bizottság minta jogállásra vonatkozó megállapodásának. Még az ütemtervről a módosító benyújtásának határideje január 21-e, január 28-án lesznek a szavazások a szakbizottságban, és valószínűleg márciusban fogunk erről a plenárison szavazni. A többi frakció béli kollégámnak szeretnék köszönetet mondani az együttműködésükért, és várom a gyümölcsöző együttműködést. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, Valát asszony! Most pedig a többi jelentéstevőt hallgatjuk meg. Az álnyék jelentéstevőt javítja magát az elnök. Először az EPP részéről Metzola asszony lesz az első. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, mindenkinek boldog új évet kívánok, és nagyon szépen köszönöm Betina Falátnak a munkáját ezen két ajánlás esetében. Különösképpen ezen két jelentés kapcsán arról van szó, hogy hogyan lépnek fel a parti és határőrség ügynökségének munkatársai a két országban. Ahogy hallhattuk, az Európai Parlamentnek ajánlást kell adnia ezen fellépés esetében, hiszen itt végrehajtásra rendelkező munkatársakról van szó az ügynökség esetében. Az első rendelet alá esik ez a jogállási megállapodás, tehát a 2016-os rendelet alá, amelyet most a 2019-es rendelet már felváltott, annak én voltam a jelentéstevője. A legutóbbi rendeletben a rendelkezések már tükrözik a jogállási megállapodás szabályait. Köszönöm. Michelle Smeka a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak és a munkáját. Rövid leszek. A Renew Europe nevében támogatni tudjuk ezt a jelentést, és jóváhagyásunkat, hozzájárulást tudunk adni a parlament részéről ehhez a megállapodáshoz. Régóta támogattuk a frakciónk részéről a Frontexet, és azt, hogy legyen egy jogilag kötelező keret eh, alapvető jogok betartására, és ez eh, átláthatóságot és elszámoltathatóságot eredményez a Frontex eh, harmadik országbeli fellépései esetében. Ami a különböző kérdéseket illeti, amelyeket az előadó is említett, kisebb pontok vannak ebben a jogállási megállapodásban Szerbia és Montenegro esetében, amelyek kicsit különböznek, hogy ezt is elmondtam, például a felelősségvállalás esetében, vagy akkor, amikor a munkatársok esetlegesen tanuként idézhetőek be Montenegróban vagy Szerbiában. Itt különbözőség van a két megállapodás esetében, ami furcsa, és amelyet majd a jövőbeli megállapodások esetében eh, egységesíteni kell. Van egy dolog, amit ki kell emelni, és bár nagyon jó az, hogy az emberi jogok a diszkrimináció tiltásának elve ki van hangsúlyozva, de ami tipikus az ilyenfajta szövegekben az az, hogy kifejezetten utalnak az európai vagy nemzetközi emberi jogi megállapodásokra, mint például az EU esetében az alapvető jogok kartája, vagy az Európai Egyezmény az emberi jogokról, erre nem utalnak, a megfogalmazás az jó, és igazából ezt az alapvető jogkartájából vették át, de a jogi biztonság érdekében, bizonyosság érdekében jó lenne, hogyha ezeket az utalásokat felvennénk explicit. De ezek kis pontok, és összességében üdvözöljük ezt a jelentést, ezt a megállapodást, és emellett fogunk szavazni. Elnök, köszönöm szépen. A zöldek nevében Romeo Franz. Unfortunately, um... Sajnálatos módon nem tudott itt lenni kollégám, de talán én szólhatok a zöldek nevében. Támogatjuk az előadót az átláthatóság tekintetében és abban a tekintetben, hogy egyforma rendelkezésekre van szükség, és egyértelmű az is, hogy a Frontex az EU területén kívül lép fel, és ilyenkor az EU akinak kell vonatkoznia, beleértve a kartát is. Egyetértek azzal, hogy jobb lenne, ha utalnánk erre kifejezetten, de én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és támogatjuk a munkáját. Köszönöm az ECR nevében. Stanislav Brudzinski lesz az előadó. Itt van? Pocaccini eh, úr, ön akkor? No, just to, just to say that... Uh... Szeretném elmondani, hogy nincs itt kollégám, de mi támogatjuk az előadót, de számunkra ez rendben van. Köszönöm. Gül. A GUE frakció képviselője itt van. Björk asszony tudja őt helyettesíteni. A Frontex működését a harmadik országokban, a határainkon kívül nem tartjuk helyeznek és, helyesnek, és különösképpen ebben a régióban nagyon súlyos jogsértések vannak, az EU-s jogszabályokat és a nemzetközi jogot is megsértik, tehát a frakciónknak továbbra is ez marad az álláspontja. Maybe we can hear from the commission. Hallgassuk meg a bizottságot. Oliver Széfer úr, ha jól tudom, ön jött el a bizottság nevében. Thank you, good morning and uh, happy new year. Igen, jó reggelt mindenkinek, és boldog új évet is kívánok egyben. Ahogy tudják, a 2015-16-os uh, migrációs válságban a balkáni útvonalak voltak az egyik uh, legjelentősebb tranzitútvonal, és ekkor vált szükségessé, hogy lépjünk, de határőröket harmadik országban nem lehetett kihelyezni, és a bizottság segítségével született meg ugye ez az új rendelet, az Európai Határ és Parti Őrség tagjai harmadik ország területére léphettek. Nyilván a harmadik ország egyetértésével kerülhetett erre sor, és az ilyen megállapodások értelmében. Az előadó említette, hogy már tárgyaltunk, sőt befejeztük az összes öt nyugat-balkáni országgal a e, tárgyalását az ilyen megállapodásnak, tehát mielőtt ez a parti határ és parti őrségről szóló rendelet e, létrejött volna és az volt a cél most, hogy az idei év vége előtt sikerüljön az operativitást elérni, attól függ majd, hogy milyen előrelépést sikerül elérni az öt nyugat-balkáni országgal. Számukra az volt a fontos, hogy amennyire csak lehetséges, kövessük ezeket a, ezt a minta megállapodást, Viszont az egyes országokkal folytatott tárgyalások más és más irányba haladtak, másképp alakultak, mert nyilván más a helyzet, ezekben az országokban mások az országok érdekei, és így tovább a bizottság oldaláról viszont a horizontális megközelítést megtartottuk, tehát a fő belemek azok megvannak, csak a munkavégzés alatt élveznek az érintett személyek mentességet, csak az EU külső határai mentén dolgozhatnak. Ez a régi rendelet értelmében van így, az új rendeletben ez más. Az összes megállapodásban ugyanazokkal a hatáskörökkel vannak felruházva, az érintett személyek a kártérítésre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenütt, és az alapjogok védelmével kapcsolatban is ugyanazok a rendelkezések. Ami az alapjogokat illeti, említette valaki, hogy van egy kis különbség, például a Szerbiával kötött megállapodásban. Szerbia nem akarta, hogy a nemi identitásra hivatkozzunk, azzal érveltek, hogy a szerbi jogban ez a kifejezés ismeretlen, de egyébként az árnyék előadók, ahogy erre felhívták a figyelmet, a Frontex és az Európai Parti Őrség tagjait kötelezi, kötelezik az Európai Uniós vívmányok, tehát a menekültügyi minősítési irány 10-es pontját követniük kell, be kell tartaniuk, itt pedig a nem identitásról is szó esik a menekültügyi kérelmek elbírálása esetén. Egyébként pedig a nemzetközi jog is foglalkozik az alapjogokkal, a 12-es cikk hivatkozik erre, tehát hogy az egyéb nemzetközi kötelezettségeit mindenki betartja. Ezt így mindig érvényben hagyjuk, tehát ezek a nyugat-balkáni országok tartják magukat a nemzetközi egyezmények, egyezményekhez, és ide tartozik az Európai Emberi Jogi Egyezmény is. Tehát kötelesek ennek a rendelkezéseit betartani. Ahogy mondtam, az öt megállapodást még az idei év végéig szerettük volna operatív szakaszba juttatni, és ahogy az előadó is mondta, ugyanazt a megközelítést alkalmazni, kívánta alkalmazni a bizottság az öt ország érdekében. Az új európai határ és parti őrségre vonatkozó rendelet most decemberben lépett életbe, és ezt az öt megállapodást e, ennek megfelelően fogjuk módosítani, ezeket a kis különbségeket így megszüntetve hogy harmonizált legyen a jogi keret. Azt hiszem a főbb témákra reagáltam, a főbb felvetésekre reagáltam. Az egyik árnyék előadó említette azt hiszem a tanúskodással kapcsolatos pontot. Megkeresem itt a dokumentumomban. Tehát ami a tanukat illeti, volt egy változtatás, annak érdekében, hogy a tanúkat meghallgathassák a nemzeti eljárások során is. Tehát gyakorlatilag ez nem változtatott az általános megközelítésen, ez egy plusz elem az érintett megállapodásban, amit mi nem látunk problémásnak, ez egy további plusz kérdés, ami az érintett nyugat-balkáni országban nagyon fontos volt, hogy tanúként is meghallgathassák az érintetteket. Remélem minden kérdésre válaszoltam, köszönöm szépen a figyelmüket. Most akkor visszaadom az előadónknak a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm az árnyék előadók véleményét, illetve a bizottság által elmondottakat is. És azzal zárom a mondókámat, hogy azt kívánom, hogy sikeresek legyünk. Remélem, hogy az ügynökségek fellépése a harmadik országokban pozitív eredményeket hoz, de azt is eléri, hogy az alapjogokat mindenki tiszteletben tartsa, mindegy, hogy a kartáról van szó, vagy más megállapodásról. Össze kell, hogy tudjuk hangolni a kettőt, nem lehet az egyiket a másik kárára. Ne felejtsük el, hogy a nyugat-balkáni országok esetében ugye a közvetlen szomszédainkról van szó, a felelősség vállalás itt fontos, és az, hogy a bizalom is meglegyen. Az együttműködést erősíteni kell a szomszédainkkal, ez mindig üdvözlendő. Örömmel várom a további munkát a kollégákkal. Köszönöm. Rendben. Akkor ezt megköszönöm. Ezt a témát le is zártuk. És akkor a következő napi rendi pontunk. Ez a hatos pont. A bizottsághoz nyújtottak be egy írásbeli kérdést 2019. szeptember 18-án a Schengen információs rendszer adatbázisának a jogellenes felhasználásáról. Ezt az Egyesült Királyság hatóságai követték el. A Renew képviselő csoport több tagja volt ennek az aláírója. Hallgassuk meg először a bizottság tájékoztatóját. Egy olyan aggályos kérdés ez, amit már többször megbeszéltünk. A Renew frakció tagjai tehát benyújtották ezt a kérdést szeptemberben, ahogy említettem, de a 6 hetes határidőn belül nem kaptak semmilyen választ. Pedig ezt előírja az eljárási szabályzat 138-as szabálya. Tehát mivel nem kaptak írásos választ a képviselők, a bizottságot hívtuk el, hogy akkor szóban legyen szíves megválaszolni a kérdést, és Mark Szolemnek adom meg a szót, aki az információs rendszerekkel foglalkozó osztályvezetője a DG Home-nál, és Claire kollégának. Ha jól értettem, akkor a bizottság tájékoztatója után az érintett képviselők hogy elmondhatják, hogy megfelelő nekik a válasz, vagy sem, és a többi kolléga is természetesen hozzá szólhat. Mivel ezt a pontot a napirendre úgy tűztük fel, hogy 30 perc álljon a rendelkezésünkre, kérek mindenkit, hogy próbáljon jól gazdálkodni az idejével, és lehetőleg ne beszéljen túl hosszasan. Ez azt jelenti, hogy a képviselőknek majd két percet tudunk biztosítani, de először a bizottság tájékoztatóját hallgatjuk meg, amelyet az írásbeli kérdésben kértünk. Tessék! Thank you, Chair. Good morning to everyone. Jó napot kívánok mindenkinek! Ami a válaszadási határidőt illeti, az Európai Bizottság komolyan elnézést kér ebben a fontos kérdésben való késlekedése miatt. Von der Leyen asszony azt kérte, hogy a bizottság minden tagja odafigyeljen a az Európai Parlament tagjai által be felvetett kérdésekre adott válaszoknál a határidők betartására, tehát minél hamarabb erre a kérdésre is meg fogják kapni a választ. Ami az adott kérdést illeti, illetve az értékelési eljárást. Először is azt szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság egyenlőre ezt a jelentést nem tudja kommentálni, nem tudunk a jelentés tartalmával kapcsolatban információkat nyújtani, viszont az eljárási kérdéseket tisztázni lehet önök is minden bizonyal tudják, hogy a Schengeni értékelési utazásra került sor 2017 novemberében az Egyesült Királyságban. Májusban megszületett egy jelentés ezzel kapcsolatban, amit át is adtunk az Európai Bizottság részéről a parlament és a tanács számára. 2000 2018 végén az Európai Parlamentnek a Schengen munkacsoportja előtt számoltunk be a munkálatokról, és június 19-én, 2018-ról beszélünk még mindig, beszéltünk két opcióról a follow-up tekintetében. Az első az volt, hogy azt a következtetést vonjuk le, hogy miután nagyon komoly kérdésről van szó, egyenlőre nem lehet azonnali eh, lépéseket tenni, vagyis eh, az sis től eh, az Egyesült Királyságot le kell választani. Ajánlásokat fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság egy cselekvési tervel álljon elő. A tanács úgy döntött, hogy ezt nem fogja megtenni, és azt kérte, hogy az Európai Bizottság folytassa az értékelési eh, eljárást, hogy ezzel az Egyesült Királyságnak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy eh, lépjen és fel tudjon zárkózni. Ez meg is történt 2018 eh, őszén. Mindezt a Brexit a kapcsolatos tárgyalások fényében illetve a különböző forgatókönyvek figyelembevételével. Az Európai Bizottság most folytatja az értékelési jelentést, és újabb ajánlásokat fogalmazott meg. Az Egyesült Királyság pedig egy átmeneti időszakra nézve alkalmazná a rendszert, 2020. december végéig ez egy átmeneti időszak lenne, amelyet egy vagy két évvel meg lehetne hosszabbítani. Okay, if that is the commission's... Jó, hát hogyha ennyi volt a megnyilvánulása a bizottságnak, akkor megnyitom a felszólalások lehetőségét. Ennyi, akkor ez így rendben van, egyelőre nincs hozzászólás, akkor nézzük a Renew részéről, akik ugye a kérdést magát feltették, hogy mit gondolnak erről. Nagyjából 15-16 parlamenti képviselő közös kérdéséről van szó. Gondolom Intveld asszony fogja ezt most bemutatni. Megtenni? Igen, köszönöm. Nos, hát először is a bizottságot kijavítanám. Itt egyelőre semmiféle választ nem kaptunk, tehát nem késésben van a válasz, hanem nem kaptunk választ, tehát hiányzik a válasz. Engem meglep ez a mostani szóbeli válasz is. Egyrészt azt mondja, hogy nem kíván ezzel a dokumentummal tartalmi kérdésekkel foglalkozni, mert ez titkos. Nos, hát ne haragudjon, ez egyszerűen felháborító, hiszen ez közkincs, és minden áldott nap nagyon komoly problémák, hiányosságok mutatkoznak meg a SIS implementációjával kapcsolatban. Ne felejtsük el, hogy egy olyan országról beszélünk, amely nem is Schengen tag, és azért nem az, mert nem akart ebben részt venni, és az Európai Unióban sem akar már részt venni. Ettől függetlenül mi kedves szívből jövő a segítséget nyújtunk nekik a Schengeni információs rendszer átadásával, ők pedig csak kaubolyok. Ez egyszerűen nevetséges, csak így lehet ezt apostrofálni. Tényleg nagyon felháborító. És az, hogy ráadásul illegális másolatokat kép- készítenek, pontosan azért is került ez a média látóterébe. Nos, hát az egész jelentés, hát minden egyes oldalon nagyon súlyos hiányosságok vannak én szerintem ez egy kifejezetten visszaélés a rendszerhez való hozzáférés tekintetében, és az egyik legironikusabb, finoman szólva, kihágás az az, hogy nem, nincs is kölcsönösség. Tehát mi az Egyesült Királyságnak egy olyan rendszerhez való hozzáférés biztosítanunk, biztosítunk, amelynek nem is akar része, része lenni, valószínűleg úgy, hogy azt gondoljuk, hogy ezzel majd a mi biztonságunkhoz fognak hozzá járulni, mert együtt szeretnénk működni a terrorizmus ellenes harcban, a rendvédelmi szervek együttműködésében, de ők nem. Ön két lehetőségről beszélt, vagy a SZISZ-ről való lekapcsolódást, vagy pedig az Egyesült Királyságnak időt adunk arra, hogy egy tervel álljon elő azzal kapcsolatban, hogy ezeket a jogsértéseket hogyan lehetne kiküszöbölni. Hát már ne haragudjon, de szerintem azonnal ebben a pillanatban kapcsoljuk le őket a rendszerről. Hát, hogyha valaki visszaéléseket követel, akkor börtönbe küldjük, nem időt adunk neki, hogy majd akkor egy javaslatot fog tenni arra vonatkozólag, hogy hogyan javítsa ki ezt a visszaélést. Hát nem, börtön és kész, pont. Legyünk azért kritikusak, önkritikusak magunkkal szemben is. Ez a ház rendelkezik egy Schengeni Monitorozó Bizottsággal. Én ennek egyébként sosem voltam tagja, de nekem az is furcsa, hogy ez a kérdés hogy, hogy nem merült fel soha. Hogyha ez a helyzet az Egyesült Királysággal kapcsolatban, akkor még ki tudja, hány más visszaélés van más országokban. Úgyhogy én tényleg sokkos állapotban vagyok, az Európai Bizottság nem ad megfelelő információt, nem képes arra, hogy vállalja a ráeső felelősséget, és nem tudja a Schengen információs rendszer biztonságát garantálni. Ez pedig egyébként a saját jelentésében szerepel, tehát képtelen a bizottság a saját feladatát ellátni, tehát az Egyesült Királyság hogy is mondjuk azt, ezt a dolgot finoman, hogy az Egyesült Királyság nem hajlandó a saját feladatait komolyan venni, és ez a ház úgy tűnik, hogy nem figyelt oda kellőképpen, és négy, az Egyesült Királysággal nem sokára tárgyalásokat kezdeményezünk a jövőbeli kapcsolatokról. Nos, hogyha a bizottság így látja a jelenlegi kapcsolatokat az Egyesült Királysággal, akkor, amikor még tagja az EU-nak, és az Európai Bíróság is ellenőrzése alatt tarthatja ezt az országot, akkor hogy fog kinézni a jövőbeli kapcsolat. Szerintem teljesen világos a helyzet. Nem szabad nekik megengedni, hogy hozzáférjenek a rendszerhez, és pont, kész. Hogyha ennyire megbízhatatlan a tárgyalási partnerünk, akkor nagyon-nagyon világosnak kell lennünk. Ez nem egy olyan partner, amelyel ilyen feltételek mellett együtt lehet működni. Muchas gracias, señor. Köszönöm szépen, Intveld asszony. Dáli asszony kért a szót, szó, Déli. Thank you, sorry, didn't <laughs> expect to come in so quick. Köszönöm szépen. Nem számítottam arra, hogy ilyen gyorsan szót kapok. Egyetértek teljesen a írásos kérdéssel, és nagyon csalódott vagyok a bizottság szóbeli válasza miatt. Szerintem részletes vizsgálatra van szükség. Abszolút ezt végig kell csinálni, de sajnos nincs semmilyen erre utaló jel, hogy ezt megtennék. Ebben a vizsgálatban meg kell vizsgálni, hogy ki kapta meg ezeket az adatokat, mely brit hatóságok rendelkeznek másolattal, milyen magáncégek rendelkeznek másolattal, és milyen harmadik országok birtokába kerültek ezek az adatok. A következmények nagyon-nagyon komolyak. Az írásos kérdésben utalunk a arra, amit King biztos mondott korábban, hogy más tagállamoknak is vannak még megoldandó kihívásai a területen, nem csak az Egyesült Királyságnak és azt hiszem, hogy erről őszinten kellene, hogy beszéljen a bizottság ezen adatbázisoknak a védelmével kapcsolatban, mennyire nehéz a helyzet. Én egyébként az érintett munkacsoport tagja vagyok, amely ezzel foglalkozik. Gyakorlatilag a felülvizsgálati csoportunk nem tud hozzáférni az információhoz, pedig a mi feladatunk lenne, hogy e- ezzel foglalkozzunk. Úgyhogy e, hát mit mondjak, nagyon is e, csalódtam emiatt. És azt is megjegyzem még, hogy Julian King észrevétele a cikkben az volt, hogy voltak bizalmas eszmecserék, amelyeket lefolytattak az érintett tagállamokkal. Hát azért fogalmazzunk világosan jó, két évvel ezután már nincs semmifajta bizalmas eszmecsere, mert a dokumentumot nem lehet már bizalmasként kezelni, mert ez nem bizalmas egyszerűen, mindent nyilvánosságra kell hozni, és pontosan tudni akarjuk, hogy mi történt az információval. És pontosan azért, mert az érintettek, akiknek az adatairól van szó, jogorvoslati lehetőségekkel kellene, hogy tudjanak élni, de enélkül nem tudnak. És az amerikai hatóságok is nyilván a Patriot Act és a Cloud Act segítségével nekiállhatnak felhasználni ezeket az adatokat, az ottani cégek is, megkaphatják ezeket. Azt is említették, hogy az Egyesült Királyság belügyminisztériuma szerint ez nem történhet meg, mert az övéké a szellemi tulajdonjog meg a hardware. Na de hát azért ne viccelődjünk, hogyha a bizottságnak ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, akkor teljesen világos a helyzet. Hogy lehet az, hogy a brit belügyminisztérium azt mondja, hogy ellopott, védett adatbázissal kapcsolatban nekik van szellemi tulajdonjogok, miközben magánszemélyek adatairól van szó, és közben az Egyesült Királyság kilép az EU-ból. Hát a bizottság most már szálljon le a felhőkből, azt hiszem térjen vissza a valóság talajára, tehát kérdezem, hogy milyen lépéseket tettek, hogy a brit hatóságokat arra kényszerítsék, hogy a lopott információt visszaszerezzék, és hogy ezeket az adatokat, ezt az adatbázist lezárják, hogy se szivárgás ne legyen, senki má, és senki más ne férjen hozzá. Életbevágóak ezek a válaszok, és nem kaptuk meg őket. Cipel asszony következik, köszönöm. Azt is szeretném elmondani, hogy nem lesz idő a többi napi rendi pontra, hogyha nem tartják be a felszólalási időt. Köszönöm szépen, egy nagyon általános megjegyzéssel kezdeném, mert hát szerintem ez is világosan mutatja azt, hogy a parlament és a bizottság is nem csak az új jogszabályokra kellene odafigyeljen, hanem sokkal többet kellene foglalkozni az implementációval és a megvalósítással, mert hát egyértelmű, hogy itt vannak a hiányosságok. Másodszorban pedig Szeretném azt is még egyszer hangsúlyozni, amiről Sophie Intvert is beszélt, konkrétan két gondolatot emelnék ki. Mik ennek az egész helyzetnek a következményei? Más országokra nézve, mit jelent az, mit teszünk annak érdekében, hogy a helyzetet javítsuk, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az implementáció korrekt módon folyjon le, és már most is azt szeretném kérni, hogy az Európai Bizottság térjen vissza ehhez a kérdésre, és a következményekkel kapcsolatban tájékoztassa majd ezt a szakbizottságot. A második kérdésem pedig a jövőbeli kapcsolatokra vonatkozik. Nos, hát itt is nagyon sokan elmondták már azt, hogy nagyon fontos az, hogy minél közelebbi legyen a kapcsolata a biztonsággal kapcsolatban, de mit jelent ez? Egyértelmű a tények alapján, hogy az adatokkal visszaélnek illegális módon, úgyhogy ezt a kérdést terjesszük csak ki tovább a Schengeni adatbázishoz való hozzáférésen kívül lehet, hogy más adatbázisokkal is hasonló problémák vannak, és szerintem ezt is figyelembe kell venni akkor, amikor az Egyesült Királysággal való jövőről beszélünk. Köszönöm, Brian úr következik. Köszönöm szépen. Hát az is igaz, hogy az Egyesült Királyság túl nagy mértékben fér hozzá részben ehhez az adatbázisban, de más szempontok alapján pedig ez nem elégséges. Tehát itt nem csak a privát szférához való joggal kapcsolatos jogsértésekről beszélünk, hanem a biztonsághoz való jog is sérül, mert az Egyesült Királyság nem szinkronizálja az adatbázisokat, vagyis, hogyha egy letartóztatott személyre vonatkozó adatokat nem töltik fel, akkor az Egyesült Királyságon belül, vagy ezen keresztül szépen meg tud lógni az adott bűnöző. Úgyhogy oda kell figyelni arra, hogy kollégák a rendvédelmi szerveknél megtegyék a rájuk eső feladatokat. Ezen kívül pedig azt is szeretném kiemelni, hogy a válaszadási határidőt is megszekték, ez nem elfogadható, mert ez a parlamenti szabályok megszegése. Ma az ön válasza, amit szóban hallhattunk, szintén elfogadhatatlan teljesen világos a szabályok alapján az is, hogy a bizottságnak kötelessége a kérdésre adandó válasz, ezeket a dokumentumokat nem szabadna titkosítani, azért sem, mert jogsértésekről van szó, az Európai Uniós jogot ért jogsértésekről, és ezért egy ellenőrzési csoporttól, mint amilyen a miénk, ezeket nem szabadna eltitkolni. Ahogyan Sophie Intevelt is elmondta, fel kellene függeszteni az adatbázishoz való hozzáférést az Egyesült Királyság számára. Nem szabadna megengedni azt, hogy ők az új feltételek mellett ezt használják, és ezt nyomon is kell követnünk. Az Európai Bizottság ebben a keretben, miután ugye egy titkos dokumentumról van szó, hogyan lehet biztosítani? Nem lehetne itt például egy zárt ajtók mögötti ülés szervezni, hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk kapni. Kérem, adjanak választ arra, hogy ehhez, ezt hogy lehetne megszervezni, hogyan lehetne egy konkrét párbeszédet folytatni ebben a kérdésben, mert nem szeretnénk azt, hogy önök megúszszák a kérdésre adandó választ. Köszönöm szépen! A felszólalások körét lezáró, lezárandó Intvelt asszony kapja meg a szót, aztán pedig majd néhány megjegyzést, útmutatást adhat a bizottság is. Köszönöm szépen! Hát nem sok mindent tudok már ehhez hozzáfűzni, talán még egy kérdés a bizottsághoz. Ezek a jogsértések 2015-től kezdve világosak számunkra, és 2017-ben az Európai Bizottság kimondta azt, hogy a jogsértések nem szűntek meg, akkor miért nem döntött azonnal úgy a bizottság, hogy lekapcsolja őket a SZISZ rendszerről? hiszen gyakorlatilag semmiféle pozitív hozadéka nem volt ennek biztonsági szempontból sem, akkor miért engedi meg továbbra is a bizottság, hogy hozzáférjenek eh, ehhez az adatbázishoz, hogyha egyértelmű, hogy eh, a jogsértéseket nem kívánták kijavítani, akkor miért döntött mégis úgy a bizottság, hogy folytatja a bevett gyakorlatot? Jó, a bizottság részéről Hozzá kíván-e szólni valaki? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Most hát legelőször is voltak itt azért állítások. Mi azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az EU Observer jelentése nem megfelelőképpen tükrözi a Schengeni értékelési jelentés tartalmát. Ugye itt arról volt szó, hogy esetleg az Egyesült Államok hatóságainak tudomására juthatnak ezek az adatok. Ez az SIS szabályokban egyébként lehetséges, főként a biztonsági, az adatvédelmi és a titkosításra vonatkozó szabályokra gondolok. Harmadik országoknak nem lehet ezeket a rendelkezésére bocsátani, nemzetközi szervezetnek sem, és egyébként a jelentésből világosan kiderül az is, hogy az Egyesült Államok az SIS ben tartalmazó adatokat nem adhatja ki az Egyesült Államokbeli magán cégek számára. Miután nem bocsátkozhatunk részletekbe, a szabályok megsértése nem jelenti azt, hogy automatikusan ö, titkosításra van szükség. Ugye itt egy újságíró jelentette meg a dokumentumban szereplő adatokat, de ettől még nem lehet ezt nyilvánosságra hozni. Azt is arra is emlékeztetni szeretnénk, hogy erről a jelentésről már lefolytattunk egy vitát a bizottsággal és a, a tanácssal, illetve a parlamenttel. Ez még 2018-ban történt meg a Schengeni ellenőrző csoporton belül. Tehát természetesen erre készen állunk. Egy ilyen formációban erre bármikor mm, készen állunk. Arra is emlékeztetnék, hogy a parlament az összes Schengen értékelési jelentést megkapja, amint a bizottság részéről ezek készen állnak. Jó. Kész? Végzett? Nem, van még egy utolsó gondolatom. Emlékeztetnék arra is, hogy az SIS-hez való hozzáférés biztosítását nem a bizottság döntötte el. Hasonlóképpen nem is a bizottságnak kell arról döntenie, hogy az Egyesült Királyság hozzáférését megszünteti. Ez az illetékes tanácsi munkacsoport döntésétől függ. Voltak egyébként erre vonatkozó a javaslatok, de ezek a, a döntés maga a tanács kezében van, nem a bizottságéban. Köszönöm szépen. Jó, hát majd meglátjuk. Vannak itt különböző kérdések. A ö, koordinátorok ö, nyomon követhetik ezt az ügyet. Másodszorban a Schengenia ellenőrző munkacsoportban is lehetőség nyílik erre, hogy mit tehetünk a nyomonkövetés erősítése érdekében, és esetleg a LIB és Schengeni jelentésben is szerepelhetne ez a téma. A kérdés feltevői remélem, hogy ezzel egyetértenek, mert hát az egyértelmű, hogy nagyon aggódunk emiatt az ügy miatt, és hát a koordinátoroknak kell majd eldöntenie azt, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy a parlament ebben az ügyben megnyugtató a választ kapni. Köszönöm az összes felszólalónak, hogy eljöttek a bizottság részéről is. Köszönöm szépen, és akkor most következik a hetes napi rendi pont, amely pedig a drog ö, központ Lisszaboni a, októberi, a 2019. októberi találkozójára vonatkozik. Itt egy ö, a misszióra vonatkozó a jelentésről fogunk beszélni. Az Európai Parlament szabályai alapján három fős missziót küldhet azon ügynökségekhez, melyeknek a munkájának felügyeletét ellátja. Kinnicsi asszony volt ennek a delegációnak a vezetője, és kérjük ezért őt, hogy ezt a missziós dokumentumot mutassa be. Öni a szó. Köszönöm szépen. Október 30-án és 31-én jártunk a Libel Szakbizottság nevében Lisszabonban, a Drog Megfigyelő Központban. Alapvetően csak én voltam ott a Libe részéről, mert különböző kisebb problémák miatt a többi delegációs tag nem tudott eljönni a Libe részéről. És nem volt itt egyébként Alexis Gozdel sem, aki az obszervatórium vezetője. De ettől függetlenül azért nagyon jól folyt le ez a mm, utazás, nagyon jól volt a szervezés, amelyet az obszervatórium munkatársai szerveztek meg. Fábien Pereira, a végrehajtó a iroda vezetője volt az, aki egyébként fogadott minket, és én szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Moira Andrinellinek és a titkárságnak a munkáját, a szervezéssel kapcsolatban, a Libet titkárság munkáját, illetve a frakció, a különböző frakciók politikai tanácsadóinak a munkáját is szeretném megköszönni. A misszió három évvel a korábbi misszió után folyt le, és sikerült a munkamódszereket ellenőriznünk, azt, hogy milyen munkát végeznek ott az obszervatóriumban, és ezen kívül Konkrétan azt is láthattuk, hogy a drogfüggőség hogyan alakul Európában, milyen drogokat alkalmaznak Európában, és hát ugye itt vannak új pszichoaktív szerek is. Én gyakorlatilag a jelentésben mindent összefoglaltam, úgyhogy erről csak nagyon röviden. A misszió első napján tudtunk beszélni a drogfüggőségről 2017 óta a Mm, drogfüggőséghez kapcsolódó halálesetek száma növekedett, sajnos az ópium származékok azok, amelyek miatt leginkább megnövekedtek ezek a számok. A heroin és a cannabis is eh, igen magas eh, szinten elterjedt, és eh, ezeknek köszönhetően is rengeteg halál eset van. 2017 óta 8200 személy halt meg a kábítószer használat töké, következtében. Ezek, ez a szám 9400 akkor, hogyha Norvégiát és Törökországot is beleszámoljuk, amelyeknek egyébként információ cserére vonatkozó a megállapodásuk van az ügynökséggel. Ami nagyon aggasztó a drogfüggőséggel kapcsolatban, az, hogy egyre több a szintetikus ópium származék, amelyek 2017-től kezdve 730 formában jelentek meg. Sajnos ez a szám is állandóan növekedőben van, mert a piacra újabb és újabb pszichoaktív szerek kerülnek be. Ilyen például a fentanil, amely egy gyógyszerszármazék, ezt alapvetően az ember, illetve állatgyógyászatban is alkalmazni lehet. Ugyanakkor, hogyha nem megfelelőképpen alkalmazzák, akkor ez a hatóanyag pszichoaktív drogként hathat, és nagyon könnyű az online illegális piacokon keresztül ezt a forgalomba helyezni, mert már nagyon alacsony dózisokban is rendkívül hatásos és nagyon veszélyes is az emberi egészségre, de hát sajnos nagyon könnyen jut piacra, pontosan azért, mert igen kis dózisokra van szükség belőle. 2017-ben kialakult az Europollal egy gyors reagálású rendszer, és azóta 1300 lefoglalást végzett az Europol, de ettől függetlenül sajnos a piacon nagyon gyorsan és könnyen terjed ez a, az anyag. Továbbra is a szervezetbűnözés az, amely leginkább részt vesz ebben Afrikából, Dél- Észak-Afrikából érkezik a drog, India és Kína új szereplők ezen a piacon. Sajnos mind származási országként, mind termelőként és felhasználóként is megjelennek a világpiacon. Tehát gyakorlatilag egy nagyon pontos képet kaptunk arról, hogy milyen típusú, milyen fajtájú droghasználatról van szó, és milyen anyagokat, pszichoaktív anyagokat alkalmaznak leginkább az európai piacon. A második napon az obszervatórium tevékenységeivel foglalkoztunk, ebbe kaphattunk betekintést, illetve az obszervatórium költségvetése és annak felhasználása volt a másik fontos téma. A bizottság értékeli az obszervatórium munkáját hat évente, és valóban egy ilyen ellenőrzés meg is történt 2017-es évben, és 2018-ban zárult le ez a külső ellenőrzés, és ott is kiderült az, hogy az obszervatórium nagyon is jól működő szervezet, és kiemelték azt is, hogy azért van mozgástér arra, hogy hogyan lehet tovább javítani a munkát, például a vizibilitás növelésén keresztül, mert ezen keresztül talán az információk elterjesztését is javítani lehetne sokkal szélesebb körben a jelenlegi helyzethez képest. Ami a külső értékelést illeti, ez nem vonatkozik arra a lehetőségre, amelyet az obszervatórium megvalósíthatna, hogy hogyan lehetne másfajta függőségekre is kiterjeszteni az obszervatórium tevékenységét. Portugáliában például már megtörténik ez, mert ott a függőségeket általában nem csak a drogfüggésekre, hanem a a az alkohol, az internet és a hazárjáték függőségekre is kiterjeszti az ottani ügynökség. Ami a költségvetését illeti az ügynökségnek, illetve az obszervatóriumnak, az nagyjából stabil, akkor is, hogyha a munkatársak száma növekedett, de szerencsére ez nem jelentett nehézséget a mindennapi munkában, mert nagyon jó eredményeket ér el az obszervatórium, és ki tudja használni a lehető legjobb mértékben mind a pénzügyi, anyagi, mind pedig a személyi feltételeket. Úgyhogy végső sorban, kedves elnök asszony, azt mondhatjuk el, hogy ez a misszió nagyon jó volt, mert azt láthattuk, hogy mennyire jól működik az obszervatórium, a munkamódszereit megismerhettük, és azt is Láthattuk, hogy konkrétan támogatja az obszervatórium a politika, a politikákat, a drogfüggőség elleni harc területén, illetve a kábítószer kereskedelem elleni harcban is, harcban is, mert hogy nagyon konkrét és összehasonlítható adatokat kapunk a kábítószer használat és a függőség kérdésében. Sikerült azt is látnunk, hogy mennyire fontos megtartani a pénzügyi támogatásokat is. Ez egyébként a 2021-2027 közötti időszakra terjedő a pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások szempontjából is nagyon fontos, és további pénzügyi forrásokra lenne szüksége az obszervatóriumnak, amennyiben kiterjesztené a tevékenységeit. És hát valóban erre talán szükség is van, és ezt még lehetne valorizálni. És végül pedig az is világossá vált, hogy az utóbbi évek során miért a, a kábítószer függőség mértéke növekedett, ennek drámai hatásai vannak, az Europol, Catherine de Boll is hangsúlyozta, és ez egyébként a jelentésben is szerepel, január végén fogunk ezzel a jelentéssel foglalkozni itt a szakbizottságban, tehát a kábítószer kereskedelem a szervezet bűnözés egyik legnagyobb finanszírozását biztosítja, és ezen keresztül, vagy az ebből származó bevételekből aztán más bűnözési, bűnözői tevékenységeket is finanszírozni tud a szervezet bűnözése. Tehát ezért nagyon fontos a kábítószer ellenes politikák további továbbfejlesztése egészségvédelmi szempontból, mert ez főként a fiatal generációkat fenyegeti, de biztonsági szempontból is a kábítószerkereskedelem visszaszorítása érdekében. Úgyhogy ez a misszió nagyon fontos, jó misszió volt, igen pozitív volt a mérlege, és rámutatott arra, hogy az obszervatórium milyen kiváló munkát végez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kinnicsi asszony és szeretnénk megköszönni önnek ezt a jelentést, ez nagyon pontos, kimerítő jelentés, és nagyon fontos azt is hallani öntől, hogy az obszervatórium működése jó, a megfelelő módszertant alkalmazzák, az adatok, amelyeket kiadnak, azok megbízhatóak, és hogy még tovább lehetne javítani megfelelő költségvetési keretek mellett ennek az obszervatóriumnak a működését hogy látjuk azt, hogy mit lehet tenni a kábítószerfüggők számának növelése ellen, illetve az ebből származó halálesetek növekedése ellen. Ezek borzalmas következmények, és nagyon-nagyon sok problémának a hátterében állnak, igen sok tagállamban. A jövő, a fiatalok jövője az, ami itt kockán forog. Most pedig azt szeretném megkérdezni az itten még jelenlévő a parlamenti képviselőktől, hogy hozzá kívánok-e szólni. Senki? Hogyha, vagy mégis, tessék, önni a szó. Uh, yes, thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nemrégeben olvastam a 2019-es EU kábítószer piaci jelentését, amit a központ adott ki, nagyon komoly dokumentum, ez nagyon jó munkát végez, tehát a központ. Ennek kapcsán azt olvashattuk, hogy a kokain nagy mértékben megjelent az EU-ban, és Lengyelországban, hazámban található Kelet-Európában a legnagyobb kokainpiac. Azt is feljegyzik, hogy a hatóságok próbálnak ezzel szembeszállni, és rekordmennyiségű kokain sikerült lefoglalniuk. Lengyelország azonban nem adott az elmúlt évben aratott ezzel kapcsolatban közre. Nem tudom, hogy önök tudnak erről többet. Hogyan próbálja a központ rávenni a tagállamokat arra, hogy jelentsék ezeket az adatokat, például Lengyelország esetében. Okay. Eh, ha pedido también la palabra el... Ezen kívül Árványtis úr is kérte a szót. Sorry, Köszönöm szépen. Nem tudtam elmenni erre az útra, de szeretném megosztani a tapasztalatomat önökkel a központ kapcsán. A 35 éve foglalkozok a függőség kérdésével Görögországban. Elmondhatom, hogy ez a központ valóban egyedülálló eszköz, például a terápiás programok esetében és a vegyes programok esetében, amiket a tagállamokkal bonyolítunk le. A struktúrák felhasználják ezeket a tapasztalatokat, hogy nemzeti stratégiákat lehessen kifejleszteni a függőség leküzdésére. Ismerem az igazgatót, Alexiszt is, és teljes mértékben bízom benne. Két dolgot szeretnék még röviden elmondani, mert ez hozzájárulhat az öt éves munkánkhoz majd. Amit a kollega is elmondott azzal kapcsolatban, hogy mit tesz a központ a függőség esetében, van egy új jelenség Európában, a többszörös függőség, korábban azt láthattuk, hogy egy anyagtól voltak függőek, most azonban már alkohol, amfetaminok, kokain, minden, ami elérhető a piacon. Új helyzet alakul ki ezáltal a felhasználók körében, és ez egy nagyon súlyos pszichológiai, pszichiátriai problémát eredményez. Egy újfajta felhasználói csoport alakul ki, ami nagyon problematikus. És még egy dolog, Görögországban is egyre inkább megjelennek a szintetikus drogok. Egyetértek azzal, hogy eh, a követést, a megfigyelést ki kell terjeszteni mindenfajta függőségre, például a szerencsejáték függőségre, az alkohol függőségre. Azt is láthatjuk, hogy eh, tudjuk, hogy a központ esetében növelni kellene a finanszírozást. A politikánkban is egyhangulag kellene felszólalni az EU-ban. Egy egységes európai modellre van, lenne szükség, hogy ezeket a komoly problémákat hogyan akarjuk megoldani. Még egy dolgot hadd mondjak el, elnök asszony. a felhasználók 12 éves korban kezdik az első droghasználatot. Köszönöm szépen, hogyha nincsenek további eh, felszólalók, akkor eh, Kinnicsi asszonynak szeretnénk megköszönni a felszólalását. Nagyon érdekes, eh, fontos felszólalások voltak ezek, és Armanitis úr hozzászólása is fontos kérdéseket vetett fel. Következő napirendi pont, ez a nyolcas napirendi pont és egy adhok Libe máltai delegációs utazásról van szó 2019. decemberében. Intveld asszony volt a delegációvezető, ő az, aki most ezt be is fogja mutatni. Köszönjük szépen a máltai munkát, és azt is, hogy meghallgat támogatták a jelentést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy relatíve röviden fogalmazhatok. Gyorsan áttekintem, hogy mit is végzett a delegációnk. Mióta lezajlott ez a látogatás, a parlament már ezt megvitatta, és december 18-án az állásfoglalást el is fogadta, tehát a következtetéseket már levontuk, de ettől függetlenül azt hiszem hasznos tájékoztatni a szakbizottságunk tagjait arról, hogy hogy is állt fel ez a delegáció, és mi volt a programunk. Mielőtt ezt megteszem, szeretnék külön köszönetet mondani a titkárságnak, mert csodákat valósítottak meg szinte a szervezésben, napok alatt mindent megszerveztek, nagyon jó programot állítottak össze, úgyhogy szeretnék ezért köszönetet mondani. Mi volt a látogatásunk oka? Ugye ennyire hirtelen, előzetes bejelentés nélkül ellátogattunk Máltébe. Ugye a Mátára Daphne Caruana Galícia halála után megindult a vizsgálat, és hát egyébként is szerettünk volna elmenni Máltára egy kicsit későbbi szakaszban, de úgy gondoltuk, hogy fontos jelen lennünk több okból is. Először is azért, hogy első kézből tapasztaljuk meg, hogy mi történik az országban. Az ilyen delegációs látogatásoknak nem csak az a célja, hogy információt gyűjtsünk és az ottani emberekkel beszéljünk, hanem jelzés funkciójuk is van. Ez jelzi, hogy az Európai Unió érdekli az Európai Uniót érdekli a helyzet, hogy mi foglalkozunk az ügyjel és figyelemmel kísérjük azt. Találkoztunk a miniszterelnökkel, helyettesével, az igazságügyminiszterrel kedden délelőtt, még az elnökkel is találkoztunk egyébként, és a főügyészsel is, valamint a rendőrfőnökkel és csapatával, különösen azon kollégákkal, akik a gyilkosság kapcsolatos nyomozást vezetik. A parlamenti hát, házelnökkel is beszéltünk, illetve az ellenzék vezetőjével, az ombudsmannal, és a Caruana Garicia család képviselőjével is, aktivistákkal, civil szervezetekkel, újságírókkal, és végül pedig eljutottunk az ügyvédi kamarához is. Nagyon um, sűrű volt a programunk, és azt hiszem, hogy egy konkrét megállapítást tehetünk, hogy végre előre haladás, előre lépés történt a gyilkossággal kapcsolatos nyomozásban, viszont az ezzel kapcsolatos vizsgálatok olyan személyek esetében, akik érintettek az ügyben, nem indultak be. Láttuk a korábbi látogatásunk idején, hogy volt előrelépés, viszont most azt is tapasztaltuk, hogy egy-két területen, ahol meg kellett volna ezt tenni, nem történt meg. A miniszterelnök bejelentette a visszavonulását, ugye néhány nap múlva fog lemondani, fog távozni a posztjáról. Úgy éreztük ennek ellenére, hogy több hétig még hivatalban maradt, ami igen komolyan veszélyeztette a nyomozás függetlenségét, és hát sajnos ez, ez a döntése nem csökkentette az én aggájaimat. A nyilvános vizsgálat elindult, azóta is folytatódik, új tanúvallomásokat vettek fel, új bizonyítékokat találtak, és megállapítottuk, hogy az Európol pozitív szerepet játszik és azt is lehetett látni, hogy a Velencei Bizottság megállapításainak a megvalósítása beindult, de egy kicsit gyorsabb reakcióra számítottunk, annak azért örülünk, hogy legalább elindult a dolog. Ahogy említettem, ugye nem vizsgálták a pénzmosás, a korrupció és egyéb ide kapcsolódó bűncselekményekkel kapcsolatos szempontokat, olyan embereket nem vizsgáltak, akik érintettek, és ez aggaszt bennünket. Az újságírók biztonsága, a média szabadsága, amelyek persze összekapcsolódnak, még mindig aggasztanak bennünket. És végül pedig a delegáció mostani látogatásából, korábbi látogatásából és korábbi monitoring tevékenységekből, illetve a parlamenti állásfoglalásból is értünk azzal a lehetőséggel, hogy felszólítsuk a bizottságot arra, hogy azonnal kezdje meg párbeszédet a máltai kormányjal a jogállamisági keretek között, és sajnálatosan meg kell, hogy jegyezzem, hogy egész ideig ez nem következett be, bár az Európai Bizottság agályainak adott hangot, levelet írt a máltai kormánynak, ami már több annál, mint az előző bizottság két és fél év alatt megtett, tehát valami azért mégiscsak megmozdult, de, de nagyon-nagyon óvatoskodva cselekednek. Miután visszatértünk Máltáról, két levelet írtunk, egyet a bizottságnak ezekkel az információkkal, egy másikat pedig a tanácsnak. Azért, mert a kormányfők ugye a csúcson találkoztak nem sokkal ezután, és hát József Muszkát volt az egyik közöttük, tehát felszólítottuk a e, tanácsot, hogy tűzzék ezt a kérdést a napirendre, és az az igazság, hogy ezt a felszólítást elengedték a fülük mellett a tanácsnál, ahogy ez a szokásuk, de remélem legalább annyit, annyival megtisztelnek bennünket, hogy a levelünkre válaszolnak, és megírják, hogy miért nem voltak hajlandóak foglalkozni ezzel az ügyjel. Ennyi tehát a beszámolom, és szeretnék köszönetet mondani a delegáció tagjainak. Először is azért, hogy ennyire gyorsan az utolsó pillanatban szinte a rendelkezésre álltak, mindannyian különböző frakciókból jövünk, voltak itt kényes pontok, tehát nehézségek, de mégis nagyon jól együttműködtünk, kollegiális szellemben, konstruktívan zajlott ez a látogatás, és ezért szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Thank you for the presentation. Köszönöm szépen a beszámolót, mondja az elnök úr, Intvelt asszony, és ahogy észrevették, egy picit el kellett, hogy szaladjak. Egy másik kötelezettségem volt, amelyről nem maradhattam le itt a parlamentben. Megköszönöm alelnök asszonynak, hogy ebben a néhány percben, amíg nem voltam itt, helyettesített engem. Természetesen szeretném megragadni az alkalmat, hogy én is megköszönjem a titkárság munkáját a titkárság készítette elő a delegáció látogatását, el is kísérte a delegációt. Ennyire rövid idő alatt mindent előkészítettek. Ők tették lehetővé, hogy ilyen rövid határidővel egyáltalán oda tudjunk menni a helyszínre, és el tudjuk végezni ezt a munkát. Az összes szervezési szempontról ők gondoskodtak, valóban nagyon rövid idő alatt, úgyhogy a nagy nyomás alatt is mégis kiválóan elvégzett munkáért köszönet illeti őket. Most akkor hallgassuk meg a delegáció további tagjait, hogyha szólni kívánnak, és itt vannak a LIBE szakbizottság ülésén. És azt hiszem, hogy Metzola asszonynal kezdhetjük, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Szofinak és a delegáció többi tagjának is a nagyon őszinte együttműködést. Tehát ebben csatlakozom önhöz, és abban is, hogy megköszönöm a titkárságnak és a tanácsadóknak is, hogy éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy sikerre vigyék ezt a delegációs látogatást. Ennek a delegációnak ugye az, egyrészt az időzítése is nagyon rövid idő volt, a tartalma is kényes volt, szürreális szinte a téma, ugye a Daphne meggyilkolása, Caruana Galizia meggyilkolása, aztán, hogy megpróbálták ezt a szőnyeg alá söpörni. Végül a miniszterelnök arra utalt, hogy távozik majd a héten a hivatalából, de az utolsó 40 napját a hivatali idejének ugyanúgy töltötte, ahogy az elejét, az intézményeinket egyre gyengítette egymás után. Az emberek tiltakoznak, civil szervezetek és egyéb felvonultak az utcára, és az igazságot követelik. Matthew Caruana Galícia fia azt mondta, hogy nem lehet igazságot szolgáltatni anélkül, hogy változás ne következne be, és igaz, ez igaz. Muszkát úr távozása nem fogja megoldani az összes problémát, amit megtapasztaltunk. Mivel elfogadta már a parlament a múltkori plenáris ülésen az állásfoglalását, Tudjuk, hogy milyen eh, hiányosságokat kell Máltának orvosolni. Az alkotmánybeli hiányosságokat, a kinevezési problémákat, a parlamenti képviselők rendelkezésére bocsátott erőforrásokat, a rendőri fellépés, illetve bírói kinevezések függetlenségét, illetve az EU-s máltai útlevelek eh, árusítását bárkinek, anélkül, hogy lenne kapcsolata Máltával vagy az EU-val remélhetőleg Muszkát úr partizán hatalma megszüntével egy kicsit felépítjük, helyreállítjuk magunkat, hogy most, hogy távozik majd a posztjáról. Az emberek jogait minden tagállamban meg kell védeni, ezt erősíteni kell, mindegy, hogy ez hogyan, új jogállamisági mechanizmuson keresztül oldjuk meg, vagy egy új EU-s jogszabályon keresztül, de meg kell oldani ezt, meg kell védeni az újságírókat, és nekünk itt a parlamentben feladatunk az, hogy garantáljuk a gyors és drasztikus változást. Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy lehetővé tették ezt a delegációs látogatást, és köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek és nyitottan megnézték, hogy mi zajlik Márta, Máltán, és köszönöm azt is, hogy egy olyan állásfoglalást sikerült készíteni, ami ekkora támogatást élvezett múlt decemberben a parlament plenáris ülésén. Ez egy nagyon komoly jelzés Málta felé, reményt ad, a szolidaritásról számol be. És persze hát nem túlságosan vagyok optimista, látom a kihívásokat hazám előtt, de úgy gondolom, hogy előbb-utóbb eljutunk a változáshoz. Elnök úr, asszony következik, ő is részt vett a delegációban. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretném kiemelni, hogy mindenkit köszönet illet, mindannyian tudjuk, hogy milyen rövid idő alatt szervezték meg ezt a látogatást a titkársági kollégák, rengeteg szervezési feladatuk volt, a tanácsadók, a személyzet, a titkársági kollégák mind-mind a kemény kihívással nagyon jól megküzdöttek, és ráadásul hazatérésünk után pénteken már össze is kellett állítani a beszámolót erről, tehát rengeteg kiegészítő munkával járt ez. Mindenkinek köszönöm tehát, hogy lehetővé tették és persze majd megnézzük, hogy erre szükség lesz-e később. Minden kollégának köszönöm, aki ellátogatott velünk Máltára, mert akkor is, hogyha Bizonyos pontokon eltért a politikai véleményünk, mégis nagyon jó légkörben dolgoztunk együtt, és végigvittük ezt a delegációs látogatást. Ami a mai eszmecserét illeti, azt szeretném csak kiemelni, amit Sophie Intvert kollégánk mondott, hogy gyakorlatilag nem sok értelme van annak, hogy a részletekbe bocsátkozzunk, mert ugye ma vitatjuk meg a jelentést, de gyakorlatilag a látogatásunk következménye már következményeként már megszületett az állásfoglalás, amelyet a múlt decemberiben írtunk alá, és a parlament elfogadott. Ahogy az már elhangzott, azért történtek lépések, a jogszabályok, az alkotmány megváltoztatására, de nagyon hasznos lenne, hogy a, nagyon hasznos, hogy a bizottság követi ezt a munkát, folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy milyen előrelépéseket tesz Málta. Fontos azt is kiemelni, hogy a máltai hatóságok vizsgálata, nyomozása a határokon átnyúló aspektusokra is kiterjed, ezt üdvözölni kell az én véleményem szerint, és azt gondolom, hogy ma nem tudunk többet hozzátenni az elhangzottakhoz, mindannyian részt vettünk a decemberi vitán, Persze erre majd vissza kell térni néhány hónap múlva, amikor az első eredmények, első eredményei annak a munkának, amit mi Máltától kértünk, meg lesznek. Úgyhogy most egyelőre csak köszönöm szépen mindenkinek, aki azon dolgozott, hogy ez a látogatás lehetőségé, lehetővé váljon. Most már ugye tudjuk, hogy mi a helyzet, milyen változásokat akarunk, és ezt egy kicsit extrapolálni kellene az Európai Unió teljes egészére, a média szabadságra, a civil társadalom szabadságára gondolok, illetve a korrupció és a pénzmosásra is. Meg kell oldanunk ezeket, ezeket szembe kell tudni szállni mindenhol máshol is, és persze nem feledkezünk el a máltai helyzetről, de azt hiszem, hogy a tágabb képet kell nézni. Köszönöm szépen Cippel asszony, most pedig Kálko képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönetet mondok a titkárságnak, hogy ennyire hatékonyak voltak, és így támogattak bennünket, a tanácsadókat is kötele, köszönet illeti, és a delegáció tagjait is, és vezetőit is. Az együttműködés nagyon jó volt, és nagyon professzionálisan járt el mindenki. A jelentés elkészült, itt van előttünk. Én úgy érzem, hogy látható, hogy mennyire komoly a helyzet eh, Máltán, mennyire komoly volt, és még most is az, ahogy Metszól a kolléganő is kiemelte ezt. A látogatásunk célja az volt, hogy tényeket eh, tárjunk fel, illetve hogy garantáljuk azt, hogy minden tagállam a legmagasabb standardokat is betartja, tehát hogy itt Brüsszelben elfogadott szabályokat a tagállamokban is tiszteletben tartsák, az emberi jogokat védjék szerte az EU-ban. Remélem, hogy a jelentésünk hasznos és fontos információkkal fog szolgálni a szakbizottságunk tagjain számára, illetve másoknak is. Nem ez lesz az utolsó látogatás, nem ez lesz az utolsó lépés, mert továbbra is figyelemmel kísérjük a máltai helyzetet. Tart majd még egy darabig, mire a bizalom helyreáll. Végül pedig mi a elengedhetetlen, hogy az ilyen tényfe, ahhoz, hogy a tényfeltáró látogatások hitelesek legyenek. Az, hogy a tényeket keressük, nem mi vagyunk a bírák, semmilyen fajta ítélőszék nem vagyunk, Igaz, hogy parlamenti képviselők vagyunk, de nem politikai pontokat kell szerezni az ilyen missziókon, hanem a tényeket kell feltárni és megvizsgálni, hogy a, jogszab- a jogállamiság szabályait betartják-e vagy sem így megalapozzuk a jövőbeni munkánkat, és a legfontosabbat, az igazságszolgáltatás garantálását. Daphne Caruana családja többet szenvedett, mint amit azt el tudjuk képzelni, tehát már csak értük is meg kell tenni mindezt. Köszönöm, mondja az elnök úr, és a GUE képviseletében el van itt is urat is, itt látom, tessék. Köszönöm szépen a Kuhéban Kulugló urat küldtük erre az útra, mert személyesen foglalkozott újságíróként ezzel a kérdéssel, és úgy gondoltuk, hogy hasznos lenne, hogyha valaki olyan menne, aki tényleg ismeri ezt a dolgot. Először is Szeretnék Szofinak köszönetet mondani, mert tényleg sokat segített abban, hogy ez a szakbizottság valóban működni tudjon. Nem is vagyok az ő politikai frakciónak a tagja, én a GUE-ban vagyok tag. Ilyen kutyik esetében, a szlovák újságíró esetében, akit meggyilkoltak, azt láthatjuk, hogy az EU-ban meggyilkolnak újságírókat, mert bizonyos fajta korrupciós mintákat tárnak fel. Mindenképpen meg kell ezeket az ügyeket vizsgálni, rendkívül súlyos kérdésekről van szó. Sophie és a kollégák már elmondták azt, amit én is el akartam mondani. Szerintem is ez csak egy vizsgálat első szakasza. Köszönöm, mondja az elnök. És most mások? Kívánnak-e szólni? Nem. Nincs ott tovább hozzászólási kérelem? De. Igen, ön még szeretne szólni? Általánosában szeretnék beszélni, mert mielőtt az Európai Parlament képviselője lettem volna, én emberi jogi biztos helyettes voltam Lengyelországban, és Adam Bodnár professzor úr, a Emberi Jogi Bizottság elnöke az alkotmányos jogot kihasználva reagált akkor, amikor a jogállamiságot Lengyelországban megsértették. Sajnálattal kell mondanom azt, hogy az EU megoldások nem voltak hatékonyak ezekben az esetekben, és egyre több állam megsérti a jogállamiságot, beleértve ebben Máltát is. Erre reagálnunk kell. De mit lehetne még más tenni? Mit tehetnénk akkor, hogy hetes cikk, hogy ezt mutatta Lengyelország és Magyarország példája is, nem működik. Itt arra gondolok, hogy az új EU vezetőségnek kellene ezeket a, az országokat felelősségre vonni, de kellenek finanszírozási mechanizmusok is, amelyekkel el lehetne rettenteni más tagállamokat az ilyenfajta fellépéstől. Köszönöm ezt a megjegyzést, Intfeld asszony. Rövid leszek, mert egyetetek teljes mértékben ezzel. Nem lehet azt mondani, hogy az EU. A parlament nagyon aktív volt, a bizottság mondjuk, hogy aktív volt bizonyos esetekben, de a legnagyobb gond itt a tanácssal van, amely nem vállalja a felelősséget az Európai Unió jogállamisága kapcsán. Egyszerűen nem teszi ezt meg, és talán most ismétlem azt, vagy talán egy kérdést intézek az elnökhöz. Decemberben írtunk a tanácsnak, megkérdeztük azt, hogy mikor kapunk, mikor fogunk, és kíváncsian várjuk azt, hogy mikor fogják majd Málta kérdését tárgyalni. Igen, feljegyzem ezt a pontot, mondja az elnök. Hadd osszam meg önökkel azt, hogy az első belügyi tanácsülésen ott leszek a horvát elnökség alatt, most januárban, és szerintem ez egy jó alkalom lesz arra, hogy elmondjam ezt a pontot, és elmondjam azt, hogy mennyire fontosak azok az ügyek, amelyek a jogállamisághoz, a demokráciához, az alapvető jogokhoz kötődnek a tagállamokban. Az Európai Bizottság is itt van. Nem tudom, hogy szeretne a bizottság képviselője most bármit mondani. Igen. Hogyha szeretne, akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A DJ Justice képviseletében vagyok itt. Hadd erősítsem meg azt, hogy Didier Reinders küldött egy levelet a máltai igazságügyi miniszternek, amelyben kifejtette a legfontosabb pontokat, amiről Intfeld asszony is beszélt, és természetesen a bizottság nyomon követi az ügyek alakulását Máltán, az európai szemeszter eh, keretén belül is, ahogy ezt eddig is tettük, és eh, intézkedni fogunk, hogyha arra szükség van. Köszönöm. Rendben, mondja az elnök. Nem tudom, hogy van-e még további hozzászólási kérelem, ha nincs. Akkor lezárjuk ezt a jelentést, az adhó delegáció jelentéséről szóló napirendi pontot. És hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire hálásak vagyunk a szolgáltatásoknak, szolgálatoknak, illetve a szakértőnek, akik segítették a munkánkat látom azt, hogy a következő napirendi pontunk nagyon kényes ügy. EU-USA adatvédelmi pajzs első éves felülvizsgálata. Itt van a bizottság, illetve az adatvédelmi bizottság képviselője is, bár még nincsenek itt, mert 11-re hívtuk őket, 25 perc van addig, egy kis szünetet tartsunk addig, azt javaslom és folytatjuk az, a munkát 11-kor, rendben? 11-kor találkozunk. 11 sharp will be 11-kor pontban, hajszál pontosan kezdjük a munkát. So, welcome back. Thank you all. Üdvözlök mindenkit. Köszönjük. Aki 9 óra 00-kor nem volt itt, annak mondanám, hogy boldog új évet. Work. We were expecting our guest speak. Itt vannak a pódiumon a meghívott vendégeink a 9-es napi rendi ponttal kapcsolatban Privacy Shield éves felülvizsgálat. Meghallgatjuk az Európai Bizottságot és az Adatvédelmi Bizottságot, úgyhogy Mihály van Fléterent, vagy nem? Nem, bocsánat, javítja magát az elnök. Bruno Giancarelli a DG Justice-tól, illetve Lisa Marie Lange, Lange aki Hessenből érkezett, és François Pellegrini, aki pedig a francia adatvédelmi hatóságok képviseletében jött el. Először Bruno Giancarelli következik, a DG Justice-tól az Európai Bizottság részéről. Öné a szó. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők, én is mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni, nagyon örülök annak, hogy itt vagyunk. Barátok között, és a mai napon a Privacy Shieldről beszélhetünk, illetve a szeptemberi szeptember 12-i, 13-ai fejleményekről. Mint tudjuk, itt nagy kereskedelmi célú adatbázisok, illetve adatcseréről van szó az Egyesült Államokban, állapotokkal, ez sajnos elkerülhetetlen mindenféle emberi tevékenység szempontjából, legyen az kereskedelem vagy szociális interakció. Miután óriási adat cseréről van szó, ezért egy Privacy Data Shield-et alakítottunk ki. Ez a GDPR-ral megfelelő módon kell, hogy működjön. Több mint 5000 amerikai cég teljes mértékben elkötelezte magát amellett, hogy a GDPR-t betartja. Ez azért is nagyon fontos, mert nincsen ö, föderális szintű amerikai jogszabály ugyanezen a területen. Ez az első olyan megoldás, illetve megállapodás, amelyet külföldi partnerekkel kötöttünk. Például a Privacy Shieldre vonatkozó ombudsmannal sikerült egy olyan mechanizmus kialakítani, amelynek révén a felmerülő nehézségekkel panaszokat lehet benyújtani. Aztán természetesen az is kérdéses, hogy mennyire szignifikánsak ezek a változások. Persze ez nem az első alkalom, hogy erről beszélünk, és tudjuk azt is, hogy nagyon sok előrehaladást tapasztaltunk a területen. Az Egyesült Államokkal egy igen komplex kérdéskörben való együttműködésünk évről évre javul. Az adatvédelemre vonatkozó a szabályokról éves szinten eszmét cserélünk az amerikai partnerrel, így október 23-án, 21-én volt az utolsó ilyen találkozunk, október 14-én jöttek ide az amerikai fél részéről egy küldöttségben. De amit ezzel kapcsolatban ki szeretnék emelni, az az, hogy egy, ami a részvételt illeti, a Privacy Shield mindenképpen sikeresnek értékelhető, mert tavaly több mint 5000 cég csatlakozott ehhez az adatvédelmi kezdeményezéshez. 5000 cég, ez nagyon nagy szám, sokkal nagyobb mint a korábbi összesen 13 évig működő rendszerhez csatlakozó cégek száma. Ez volt ugye a Safe Harbor. Egyesült Államok beli cégekről van szó, és európai cégek amerikai leányvállalatairól is. Louis Vuitton például, de másokat is említ, említhetnénk ebből a szempontból. Ez egy fontos eszköz az Európai Unióban működő cégek kezében, KKV-kra is gondolhatunk ebből a szempontból, az üzleti partnereknek átnyújtott adatok védelmének tekintetében. Különböző aspektusokat kell figyelembe venni az ajánlósok fényében, és a parlament által megfogalmazott aggályok is szerepelnek az új ajánlásokban. Például nem csak állandó ombudsmant jelöltek ki adatvédelmi kérdésekbe, de ráadásul a mechanizmus most már működik a gyakorlatban is. Ráadásul az ombudsman más független szervezetekkel is együttműködik, például az ombudsman hogyha a hír, hírszerzéssel kapcsolatos ügynökségekkel kell felvegye a kapcsolatot, akkor ezzel kapcsolatban világosan kiderült az is, hogy az ombudsmanhoz beérkező panaszokról az érintett szervezeteket értesíteni kell. Kérem, hogy egy kicsit lassabban beszéljen, mert kaptunk egy üzenetet, hogy egy picit túl sűrű az, amit ön mond. Jó, elnézést kérek, megpróbálom. Tehát az is világosá vált, hogy a hírszerzések ről, illetve a hírszerzési ügynökségeket értesítik a beérkezett adatvédelmi panaszokról. Ugye itt emlékeztetnék az impeachment eljárásra, illetve a közértekű bejelentésekre is. Ami az ombudsman szerepét illeti, ugye amennyiben illegális adat szerzésre került sor, akkor ezeket, a, ezeket az adatokat ki kell törölni, akár a hírszerzési jelentésekből is. És ezt az európai állampolgárok is elérhetik, amennyiben az amerikai hírszerzés illegális módon gyűjtött róluk adatokat. A harmadik éves felülvizsgálattal kapcsolatban fontos elmondani, ugye önök is ez, erről már írtak több jelentést, nos, ebben megvizsgáltuk azt, hogy a cégek hogyan tudnak alkalmazni a, alkalmazkodni a szabályokhoz, és hogy hogyan lehet a meglévő szabályokat implementálni. Az Egyesült Államokbeli hatóságok szisztematikus és proaktív ellenőrzéseket végeznek. Például a Kereskedelmi Minisztérium havi szinten végez ellenőrzéseket azon cégekkel kapcsolatban, amelyek a Privacy Shield-ben részt vesznek. Itt megvizsgálják azt, hogy a szabálytalanságokat kiigazították-e például. Ezen felül nagyon fontos számunkra az, hogy ez a felülvizsgálat arra is rámutat, hogy az európaiaknak milyen jogai vannak az adathoz való hozzáférés, illetve a legfontosabb adatok korrekciója tekintetében. Ezek mind olyan aspektusok, amelyekről nem mindig esik szó, pedig a mindennapi működéshez elengedhetetlenek. És nagyon fontos azt is látni, hogy az európai adat tulajdonosok számára milyen pozitív hatásokkal jár a Privacy Shield. Ez ugye nem egy légüres térben működő rendszer, szélesebb kontextusba kell helyezni, és az Egyesült Államok beli adatvédelem területének egy részét képezi. Egyébként ezen a területen is különböző szinteken pozitív fejleményekről számolhatunk be. Például az Egyesült Államokban a privát szférához való jog területén nagyon szignifikáns a jogalkotási tevékenység. Ezzel bizonyára önök is találkoztak már. Olyan dolgok történtek, amelyeket néhány évvel ezelőtt akár el sem tudtunk volna képzelni. Például a kongresszusban föderális szinten a privát szférához való jog kérdését vitatták meg, Kaliforniában is különböző szabályok láttak napvilágot, és hatályba léptek nem is olyan régen. Ezen kívül számunkra talán még fontosabb a az alkalmazás, a jog alkalmazása. Például privát szférát megsértő adatvédelmi perekben illetve szabálysértési ügyekben óriási büntetéseket, akár 5 milliós büntetéseket is kiszabtak, és ez a Cambridge Analytica esetében világossá vált, amely esetben ráadásul törölni is kellett a kérdéses adatokat. Ezek mind igen fontos előrelépések, és remélem, hogy nagyon hasonló öm, adatvédelmi öm, szabály alkalmazást láthatunk majd az Atlanti-óceán ezen felén is. Fontos a előrelátható modellek alkalmazása, és ez nagyon relevánsá válik, főként a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, diszkrimináció, Facebook eset. Ezek mind rámutatnak arra, hogy mi az, amit nyilvánosságra kellene hozni. Ami pedig a nemzetbiztonsági területet illeti, itt nagyon nagy mértékben támaszkodnunk kell a Pi klubra, amely a teljesen független hatóság az Egyesült Államokban, a hírszerzési szervezeteket is tömöríti többek között. Ezekre a dolgokra egyébként önök is több állásfoglalásban utalnak. A nemzetbiztonság területén tehát azt láttattuk, hogy milyen előrelépések vannak, hogyan vizsgálta ki bizonyos ügyeket, például a választási beavatkozások esetében. Természetesen nem minden információ releváns a rendszer szempontjából, tehát itt a fékek és ellensúlyok rendszerét kell alkalmazni. Térjünk most vissza magához a rendszerhez. Nagyon fontos azt látni, hogy tökéletesen működik, tehát betölti a szerepét ez a rendszer, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi az, ami működőképes, mi az, ami nem működik. Mi azt látjuk, hogy azért vannak olyan területek, ahol a gyakorlatban lehet javítani a működésen, tehát a bizottság konkrét lépéseket is megfogalmaz, amelyeket meg kell tennünk, például az ellenőrzés területén, a kereskedelmi minisztériumnak oda kellene figyelni a fontos adatokat tartalmazó a adatcsomagokra, például olyan adatcsomagokra gondolok, amelyek Európából érkeztek. Ezen kívül a föderális kereskedelmi tanács a fontos információkkal kapcsolatban egyre jobban betartja a privacy shield szabályokat, nagyon sokszor tanulhatunk egymás tapasztalataiból, és a bevált gyakorlatok cseréjére is lehetőség nyílik. Tehát láttunk az utóbbi időben, utóbbi években jelentős növekedést és javulást a működésben, de természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy vannak a bíróság előtt folyamatban lévő ügyek. Például márciusban volt két olyan eset is, amelyek a Privacy Shieldre vonatkoztak. Természetesen várjuk az Európai Bíróság ítéletét ezzel kapcsolatban, és ez biztos, hogy hatással lesz majd de néhány eszközre, beleértve a Privacy Shieldet. És majd figyelembe kell venni ezeket az ítéleteket az esetleges kiigazítások, jogszabálymódosítások területén. Természetesen azt is láthatjuk, hogy különböző szerepek ö, be, kell betöltenünk. Az elmúlt évek tapasztalata azt is bebizonyította, hogy együtt ö, sokkal ö, hatékonyabbak vagyunk ö, az emberek érdekében, az implementáció területén, és általában az Egyesült Államok beli ö, privát szférához való jog alakulásában. Még egyszer köszönöm a figyelmet. Thank you, Mr. Giancarelli for your presentation. Köszönjük szépen az előadását. Most pedig meghallgatjuk az Európai Adatvédelmi Testület képviselőjét. Először Liza Maria Lange fog szót kapni, aki a Német Adatvédelmi Hatóságot képviseli, majd François Pellegrini, aki pedig a Francia Adatvédelmi Hatóságot képviseli. Mindketten 10 percet kapnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak arra, hogy beszéljünk az adatvédelmi pajzsról. Mielőtt még belemennék a részekbe. szeretnék egy kicsit beszélni a felülvizsgálat szerkezetéről, és arról, hogy mi hogyan vettünk mindenben résztre. A szakértők, akik ott ülnek hátul, Ausztrálból, Bulgáriából, Magyarországról és az EDPS-ből vállalták azt a feladatot, hogy megvizsgálják az adatvédelmi pajzsot a bizottsággal együtt. Ennek során két különböző szemszögből vizsgáltuk ezt meg. Megnéztük azt, hogy az adatvédelmi pajzs szövege, szövegét úgy hajtják-e végre, hogy kell, és mindig is arra gondoltunk, hogy a GDPR, illetve az alapvető jogok kartájának megfelelnek-e, és gondoltunk persze az Európai Bíróság függőben lévő döntéseire is. A mai előadásunkban a jelentés struktúráját követjük, és feltárjuk a kereskedelmi aspektus fő eredményeit, és majd François Pellegrini kollégám beszél arról, hogy a, hogyan férnek hozzá a közhatóságok az adatokhoz az adatvédelmi pajzson belül. A legnagyobb aggály az az, hogy nincs megfelelő áttekintés a végrehajtás kapcsán. Amikor ezt nézzük, akkor itt főként arra gondolunk, hogy a kereskedelmi minisztérium hogyan bánik ezekkel az adatokkal. E, ez a minisztérium az ön tanúsítványozott hatóságok közé tartozik. Azt is láthatjuk, hogy ex officio úgynevezett random ellenőrzéseket végeznek, ezek főként formális aspektusokra korlátozódnak, például arra, hogy a, a, milyen a szervezet felépítése, milyen fajta kapcsolatok, linkek vannak a privacy websájton. Standard eljárás az már hogy az FTC-nek adnak át eseteket, amit majd az nyomon követ, és végrehajtási fellépést eszközöl olyan cégekkel szemben, amelyek megsetették az ötvélemény pajzsot. Az FTC nem tudta elmondani, hogy milyen végrehajtási stratégiája van. Ezek a fellépések főként a formális aspektusokhoz kötődnek, például az, hogy mennyire időszerű az újratanúsítványozási folyamat. Minden ellenőrzés nem érintette a, a, a érdemi részét a tartalomnak, vagyis nem volt igazi elnőzés azzal kapcsolatban, hogy az átadott adatok esetében mi történik pontosan. Úgy tűnik, hogy nincsenek panaszok sem, amelyek eh, ezen vizsgálatok alapján jöttek volna létre. Volt egy terület, amelyet többször is kimutattak, ez az átadások módja. Minden olyan eszköz, amelyel adatokat adnak át, itt erről van szó, számunkra nagyon fontos az, hogy biztosítsák ennek során azt, hogy az adatvédelmi pajzs megvedenítva, rósítva, megfelelő módon. Az adatvédelmi pajzs bár egy öntanúsítványozó mechanizmus a szervezeteket arra kötelezi, hogy a megfelelő adatvédelmi rendelkezéseket alkalmazzák, ezt még eddig nem tették meg. Most pedig átadom a szót kollégámnak. Köszönöm, Liza Mary. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, most beszélek arról, hogy a közhatóságok hogyan férnek hozzá az adatokhoz az pajzs tekintetében. Az EDPD üdvözli azokat a javításokat, amelyek az elmúlt felvizsgálat óta történtek. Először is kineveztek plusz egy szemét a Club-ba, és ezáltal növelték az átláthatóságot a munkaprogram tekintetében, és kinevezték Keith Cracket is, aki a kereskedelmi ö, gazdaságnövekedési ö, miniszterhelyettes, és ő lett az állandó ombudsman. De a fő aggályok, amelyekről beszéltünk az előző jelentésünkben is, továbbra is fennállnak. Ezek négy területhez köthetőek. Először is az adatok begyűjtésének folyamata, második pontban a felvizsgálat a folyamat esetében, a harmadik a hatékony jogolvasati lehetőségek, a negyedik pedig az ombudsmani mechanizmus hatékonysága. Mivel kevés időm van, gyorsan elfutok ezeken a témákon, és elmondom, hogy mit találtunk ezekben a témákban, és persze megválaszolom majd a kérdéseiket is. Ami az első témát illeti, amely az adatok begyűjtése a különböző megfigyelési programok által, itt különböző pontok vannak. Először is a két ide vonatkozó előírás. Úgy gondoljuk, hogy itt specifikusabb megvalósításra van szükség, például a pontos célzott gyűjtés esetében, hogy egy adott csoportot lehet-e így megfigyelni, és sokkal jobban meg kell vizsgálni az egyéni célpontokat egy független exante vizsgálattal. Mivel kevés információnk van erről ezzel kapcsolatban, nem tudjuk egyértelműen kizárni azt, hogy tömeges, diszkrimináló fellépés tapasztalható itt. Ami a másik jogszabályt illeti, úgy gondoljuk, hogy a 12 per 3-as jogszabály ugyancsak az adatvédelmi pajzs alá esik. Ami azt jelenti, hogy milyen fajta biztosítékot adnak a PPD 21-es elnöki rendelet értelmében az USA megfelel az itteni elvárásoknak, viszont ezek a szabályok csak a 12 per 3-as jogszabályra vonatkozik, és nem a másikra, ami egyébként a tömeges begyűjtésre vonatkozik. Itt két kérdést látunk, ami aggályos szerintünk. Először is a PPD 21.2-es bekezdése hat célt fogalmaz meg a személyes adatok tömeges gyűjtésével kapcsolatban. Ugyanakkor az ötös lábjegyzetben van még egy plusz cél is, mégpedig hírszerzési jelzések ideiglenes beszélzése, amelyen könnyíteni lehet a tömeges adatgyűjtést. Mi ezt úgy értelmeztük, hogy az adatokat így tömegesen lehet gyűjteni, függetlenül a kettes bekezdés hat fő célja mellett is, se sikerül egy identifikátot meghatározniuk a célpontok esetében. Ezáltal tehát egy újabb alap alakult ki ahhoz, hogy tömegesen gyűjtessenek aratokat, és így ez addig folytathatódik, amíg a célpontot nem azonosították. A másik pont ahhoz kötődik, hogy a PPD, illetve az executive order megsértése által nem lehet bíróság elé citálni bizonyos személyeket. A másik pont a Pickups klubokhoz kötődik. Van egyfajta felvizsgálati folyamat, különböző részekből áll ez. Ezek függetlenek a hírszerzési közösségtől. Ebben a struktúrában benne vannak a különböző belügyi öm, illetékesek, a PICLAB, a FISK és a kongresszus és többek között. Az aggályunk itt eh, ahhoz kötődik, hogy nincs hozzáférés ehhez a felvizsgálati folyamathoz, vagy ha van, és az eléggé korlátozott. A, jó lenne, hogyha itt javítás történne, hiszen itt plusz információt lehetne kapni. Ugyanez vonatkozik a hetes bekezdésre is, amióta ezt módosították a legutóbbi pickup jelentés óta. Néhány jelentés nem volt számunkra elérhető, azért, mert ezeket titkosították, pedig ezek plusz információval szolgálhattak volna az EU jogszabályozás kapcsolatával. Ez vonatkozik a 12 per 3-as rendeletre, illetve ennek módosítására, amit már elvégeztek. Ezek a jelentések nagyon fontosak lehetnének, hiszen így ezt a jogszabályt ezt a jogszabályt nem sikerült még a korábbi felvizsgálatoknál megvitatnunk. Ami pedig az általános megfontolást illeti, mi készek vagyunk arra, hogy további dokumentumokat is felvizsgáljunk, és további elemeket is megvitassunk a biztonsági titkosítás kapcsán, hiszen más eszközök esetében van hozzáférésünk, mint például a TFTP megállapodás esetében is. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyenfajta hozzáférés sokkal jobb értékeléseket eredményezhetne. A harmadik nagyon ismert téma, amelyről beszélni kell, ez az egyéni jogorvoslati lehetőségek voltak. Itt számos eszközt hajtott végre az USA a saját állampolgárai számára, az EPA például, vagy a Foreign Intelligence Surveillance Act és a FISA. Itt a fő gond a Privacy shield kapcsolatban az az, hogy az EPA és a FISA korlátozott alapot kínál az EU állampolgárok számára, hogy a bíróság előtt megkérdőjelezzék az adatgyűjtést. Számukra ez egy alapvető elvárás lenne, ami a szövegből fakadna, viszont nem egyértelmű az, hogy egy EU állampolgár képes lenne-e bíróság előtt megkérdejelezni az adatgyűjtést. A negyedik téma, amelyről szeretnék beszélni önöknek, ez az ombudsmani mechanizmus. Ez a mechanizmus azzal a célral jött létre, hogy kompenzálja azt a biztons, bizonytalanságot, hogyha egy EU állampolgár az USA bírósága elé szeretne menni. Így lehetne egy EU állampolgár számára lehetővé tenni azt, hogy megvizsgálja azt, hogy az illetékes hatóságok megfeleltek -e az elvárásoknak. Két kérdés kötődik ehhez a témához amelyel ennek fontosságát lehetne növelni. Először is az ombudsmani mechanizmus még nem volt tesztelve, ...2008 végén kapták az első EU panaszt, de ezt nem tartották befogadhatónak. Az egész folyamatot akkor kell áttekinteni, amikor egy befogadható panasz érkezik. Ezen kívül az EPDP aggódik a függetlenség miatt is az ombudsman esetében. Az ombudsman nem rendelkezik hozzáférése közvetlenül az információkhoz, általában szűrt információkat kap, például a fő felügyelőktől. Nincs lehetőség az ombudsmannak arra, hogy közvetlenül orvosolja a nem megfelelő eljárásokat. Az ombudsman felhívhatja a figyelmet arra, hogy volt egyfajta szabálysértés a jogszabályok esetében, de nem tudhat bírósági eljárást indítani. A bíróság dönt arról, mit tesz ezzel az információval. Az ombudsmani döntéseket nem lehet fölvizsgáltatni, és nem lehet jogolvaslatot kérni akkor, hogy az ombudsman nem ad választ, vagy nem megfelelő választ ad a panaszra. Ezzel lezárom a, az én előadásom. Thank you, and before we conclude on... Köszönöm szépen, és mielőtt lezárnánk, egy néhány szót azért én is szólnék, szeretném hangsúlyozni, hogy az éves felülvizsgálatok nagyon hasznosak. Azért, mert az Atlanti óceán mindkét oldalán a két fél folyamatosan figyeli az eseményeket. Az amerikai partnereink azt kérték, hogy még gyakrabban üljünk le a nyitott kérdéseket megvitatandó. A HR adatok témája például az egyik terület, amit meg akartam említeni. Garantálni kell, hogy a munkavállalók ugyanolyan jogokat élvezzenek, függetlenül attól, hogy az adataikat továbbítják vagy sem. Vannak tehát pontok, amelyeket javítani kell, és ebben az éves felülvizsgálatok nagyon hasznosak. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most akkor, miután vendégeinket meghallgattuk, maradt idő az eszmecserére. Kérem a képviselőket, hogy jelezzék, ha szólni kívánnak. Természetesen a koordinátoroké az elsőbség, hogyha szólni kívánnak. Kérdezem, Cipel asszonyt vagy Intvált asszonyt kívánnak-e szólni? Cipel asszony, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm az előadóinknak az összefoglalókat. Egyetértünk abban, hogy javult már a helyzet, különösképpen ami a Safe Harbor-t illeti, azért még több nyitott kértés is maradt, és ezek láthatók a legfrissebb jelentésben. Talán először azzal kezdenék, hogy mi a helyzet a végrehajtással. A jelentésben azt írják, hogy az FTC 7 esetben hajtott végre lépéseket, viszont az a kritika is elhangzott, hogy korlátos információkat kaptak. A kérdésem akkor az, hogy mit tudnak ezen 7 esetben a helyzetről, a lehetséges kiszabott bírságról, és az amerikai oldaltól kaphatunk-e többet. Hallottunk az ombudsmanról is. Az ő bevonása jó és meg elegendő? A jelentés elég pozitív egyébként, a hangvétele legalábbis, de a SEMS 2 esetben a főügyész is felhívta a figyelmet arra, hogy az a jogsz, hogy annak a jogszerűsége kérdéses, hogy az ombudsman az kijelentse, hogy ő nem ad jogorvoslatot független testület előtt, és az emberek e tekintetben nem tudják az ő segítségével megtámadni a szabályok alkalmazását velük szemben, illetve az adataik felhasználását, nem tudom, hogy ez hogyan passzol össze. A folyamatban lévő ügyek, amelyek bíróság előtt vannak, állapotáról is kérdeznék, különösen a SREMS 2 ügyben. Ugye önök azt mondták, hogy hát igen, lehet, hogy a bizottságnak újra kell értékelnie a helyzetet ilyenkor. Hát engem ez egy picit összekavar, most akkor az ombudsman ugye nagyon pozitív, de közben visszautal arra, hogy a tömeges megfigyelés, vagy az, hogy adathalmazokat adnak át, az még mindig problémás. Hát akkor hogy mondhatja azt az értékelésében, hogy az adatvédelmi pajzs legális, hogyha közben a bíróság aggályokat fogalmaz meg, és ön maga is azt jelenti ki, hogy még a véleményét át kell, hogy értékelje. Ez tehát néhány kérdés, a tömeges adatokkal kapcsolatban is. És még valami, tudják-e, van erre javaslat, hogy hogyan lehetne ezt megakadályozni, van erre lehetőség, ha nincs, akkor milyen fajta ellenőrzéssel lehet garantálni azt, hogy az az adatmennyiség, amely nem kapcsolódik a kéréshez, legalább a transfer után törlésre kerüljön. Ez szerintem hasznos lenne a jövőbeli értékelésekhez. Köszönöm. also like to contribute, Mrs. Intveld. Intveld asszony is szeretne szólni. Okay. Uh, thank you, Chair, and uh, thanks to the... Köszönöm, elnök úr, köszönöm az előadóknak. A felülvizsgálatok eléggé önmagukat ismétlik. Birgit Zippel szokatlanul enyhén és diplomatikusan fogalmazott, azt hiszem, amikor a kérdéseit feltette. Az EDPP jelentését elolvasva, aztán a hozzászólásokat meghallgatva és Zsenkarelli urat meghallgatva, fölmerül bennem a kérdés, hogy ugyanarról a programról beszélünk mindannyian? Mert ha összefoglalnám, amit mondtak, és azt is, amit ugye tudunk, az adatvédelmi pajzs nem megfelelő, biztosíták, biztosíték rosszul hagyják végre, alig ellenőrzik, és akkor közben azt halljuk, azt halljuk hogy halleluja, majdnem minden rendben van, Ugye, hát az ön előadásában én önt hallgattam, azt mondta, hogy siker, konkrétan ezt a szót használta, hogy siker, tehát hogy ez sikeres, ez azt jelenti, hogy az ön véleménye szerint minden rendben van. Az ismétlést pedig arra értettem, hogy a Safe Harbor témájában ugyan ezt a vitát folytattuk le pontosan legalábbis akkor, amikor ugye kiderült, hogy a bizottság az értékelési jelentéseket eltüntette, mert nagyon negatívak voltak. Hát legalább akkor vitáztunk róla, de hát nem így védhetjük meg az állampolgárainkat és adataikat. Ez még az Európai Uniót sem veszi komolyan. Hát itt ülünk, jogszabályokat alkotunk, Giancarelli úr is nagyon keményen dolgozott az adatvédelemi rendelettel, és akkor tessék, az usa mindent odadunk, nem csak ezt tesszük meg, hanem nagyon szerényen megkérdezzük, hogy legalább akkor abból, amit ö, ö, itt elfogadtunk, egy icipicit feladnának-e? Miért tart ennyi ideig, évekig, hogy kijelöljünk egy ombudsmant, aki ennyire nem hatékony, aki el sem tud érni semmit a Trump adminisztrációval szemben, hát vissza tudunk így menni a szavazóinkhoz, és el tudjuk nekik mondani, hogy akkor mi védjük az adataikat, én nem. Hát talán ez egy enyhe kis fügefa levél, ez az adatvédelmi pajzs, másképp nem lehet nem nevezni. Nézzük meg, hogy az Európai Bizottság hogy kezeli az egészet. Hát ha ezt megnézem, akkor nagyon aggódom a többi megállapodás miatt is, mert ugye egy másik transatlanti megállapodásról is tárgyalnak, ami az elektronikus bizonyítékokat érinti. Hát hogyha a tárgyalásokon így járnak el, és aztán meg a végrehajtásban is ilyen slamposak, akkor miért kellene, hogy én bízzak a bizottságban? És ez a lényeg. Miért kellene, hogy megbízzam a bizottságban? Mert a bizottság ugye ide jön a parlamentbe, és tőlünk fogja kérni a jóváhagyásunkat a megállapodáshoz. Hát ha én a bizottságot és hitelességét az alapján ítélem meg, ahogy a Safe Harbor-t és az adatvédelmi pajzsot kezeli, akkor semmilyen egyéb megállapodáshoz nem fogok hozzájárulást adni. Már nagyon belefáradtam ebbe az ismételgetés, ismételgetésbe minden évben, újra és újra elismételjük, hogy nem működik, nem megfelelő, a végrehajtás nem jó, és az ellenőrzés is hiányos. Úgyhogy kérem, hogy ne jöjjenek vissza jövőre is ugyanezzel a jelentéssel, csináljunk valami mást. Elnök, hát nem voltunk túl hosszúak, úgyhogy azt javaslom, hogy a kérdéskört fejezzük be, és utána adom meg a lehetőséget a vendégeknek a válaszadásra. Jó? Tehát a következő hozzászóló foszúr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az elő, előadóinknak is. Ahogy a három előadásból kihallottam, igazából jó az alap, de van egy-két dolog, amit azért javítani kellene. Mindig az a benyomásom, hogy jó úton haladunk, Zsánkereli úr azt mondta, hogy az adatok átadása, jobb információcsere, kölcsönös csere. Felmerül a kérdés bennem, hogy vannak-e további ötletek, kezdeményezések, amit az USA oldalról már tárgyaltak volna erről, hogyan lehetne ezt tovább javítani. Lange asszony kiegészítő kérdésem lenne önhöz. Megpróbáltam mindent feljegyezni. Ha jól értettem a végrehajtásnál, a Federal Trade Commission esetében nincs ellenőrzés abban a tekintetben, hogy mi történik az adatokkal. Így értettem ezt. Kíváncsi lennék arra, hogy önök mit tesznek itt, amit ott nem tesznek meg szeretném tisztán látni azt, hogy mi hiányzik ott, és milyen fajta hatása van mindennek. Pellegrini úr, ha jól értettem az ön hozzászólását, ön, hogy is mondjam, a Pfizer körüli fejleményre gondolt itt, mert három fejezet közül, amit ön említett, ez mind a Pfizerhez kötődött. Ami az ombudsmant illeti, azt mondta, hogy oké, okay, rendben, nem lehet még ezt jól értékelni, hiszen nem volt még eddig befogadható panasz, ha jól értettem ezt, tehát nem volt még olyan fajta panasz, amikor azt mondhatták volna, hogy igen, ez egy olyan eset, amit át lehetne továbbítani. Mi lenne akkor, hogyha nálunk lenne egy ilyen fajta eset? hogyan kezdettük volna mi ezt másképp. Köszönöm, mondja az elnök. Corner úr, öné a szó. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadásokat és az az EU ezt szeretnék gondolni a Facebook esetében, egyeteműen kimondták azt, hogy az adat átadást fel kellett volna függeszteni akkor, amikor kiderül az, hogy a Facebook nem tartja be az előírásokat. Tehát itt cselekedni kellett volna, mert különben el lehet járni ellenük. Ezt mondta az ügyész, és a végző végső öm, szerződést ellenőrizték, és igazából arra mutattak rá, csak papíron létezik ez az egész Privacy Shield. Itt lőn az én kérdésem. A jövőben, hogyha a bíróság arról döntene, hogy az adatvédelmi hatóságoknak a jövőben megtudhatják az adatáltalást harmadik országoknak, akkor ahol esetlegesen megfigyelhetik az EU állampolgárokat. Ez vonatkozhat az USA-ban, ahol a szociális médiának, a közösségi média kommunikációs vállalatok ezt megtehetik. Egyértelmű az, hogy a Privacy Shield eléggé ingatag lábakon áll. Ha megnézzük a Schrems esetet, és az ügyész azt mondja, hogy igazából ellene vagyunk ennek, de nem ez a tárgya ennek az egésznek, tehát nem kell de már semmilyen fajta felvizsgálat, mit tesz az Európai Bizottság, annak érdekében, hogy a jövőben ezt megtiltsa. Utolsó kérdés, nagyon erősen az USA-ra koncentrálunk ezekben a kérdésekben, viszont engem aggaszt az is, ami Kínában történik. Egyre több technológiai cég van, a TikTok, ahol több tízezer tínédzser van ezen az alkalmazáson, a Kína megfigyel ezeket, mint az Európai Bizottság, ez annak érdekében, hogy az adatok, adatokat jobban lehessen védeni. Brian úr, öné a szó. I would like to thank in particular... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az Adatvédelmi Bizottságnak a munkáját ezzel a fontos témával kapcsolatban. Én mindig is azt mondtam, hogy az úgynevezett Privacy Shield nem is érdemli meg ezt a nevet, mert alapvetően nem tudta kiigazítani azokat a problémákat, amelyek a Safe Harbor kapcsán már felmerültek. Vagyis például a Snowden ügyre utalnék ebből a szempontból. Tehát itt nagyon sok hiányosságra derült fény, és azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a nemzeti hatóságok, amelyek felelősek, attól még a kompetenciák kialakítása kapcsán világosan kell látnunk, hogy ki miért felelős. Tehát nem szabad, hogy becsukjuk a szemünket, és ne figyeljünk oda arra, hogy mi történik a <coughs> nemzetbiztonsági kérdések területén. Hát aztán itt van még a privát szférához való jog megsértése, a tömeges megfigyelések esete, és aztán itt vannak a, az adatvédelemnek az emberi jogokkal kapcsolatos vetületei, akár a kiadatások, vagy a no-fly listek, vagy olyan problémák, amelyek az alapjogok védelmének hiányosságaihoz vezetnek el. Ezen kívül pedig a hatékony jogorvoslat is fontos, de az Egyesült Államokban nem mindenhol alkalmazható ez, bíróságoktól függ, és ráadásul itt az is problémát jelent, hogy a mm, kormány titkosításra vonatkozó a privilégiumát sértik bizonyos intézkedések. És ezt Egyébként nagyon gyakran ki is használták az Egyesült Államok beli hatóságok az alapjogi jogsértések kivizsgálását célzó bírósági ítél, vagy eljárások megtorpedózásánál. Aztán nem is realisztikus azt mondani, hogy nem mindenfajta adatra vonatkoznak ezek a problémák, mert igenis, és vonatkoznak, úgyhogy mi reméljük, hogy minél hamarabb ezt a Privacy Shield rendszert ki lehet küszöbölni. Vajon a privát szférához való joggal kapcsolatban az Egyesült Államokban voltak olyan kezdeményezések, próbálkozások, amelyek bizonyos fajta adatvédelmi szintet szeretnének garantálni, ugye itt konkrétan Kalifornia államról van szó, vannak cégek, főként, az egy, főként a Szilikonvölgyben olyan IT cégek, amelyekre ez vonatkozna. Kalifornia úgy döntött, hogy egy úgynevezett adekvációs döntést szeretne megkapni. E, erről mit gondol a bizottság? Köszönöm szépen. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a következő napi rendi pontot elhalasztottuk, de alapvetően 12-ig kellett volna lefolytatni ezt a mostani vitát, úgyhogy én azt javaslom, hogy a kérdések kapcsán fontolják ezt meg, hogy maradjon idő a válaszokra is. Déli asszony, öni a szó. Köszönöm szépen. És köszönöm a felszólalóknak is azt, amit elmondtak. Hát megpróbálom elkére, elképzelni azt, hogy ugye az egyik oldalon ott vannak az Európai Parlamentnek az állásfoglalásai, aztán itt van az IDPS, az IDPD és az Európai Bíróság is, akik nagyon komoly aggályokat foglalkoztak meg a Privacy Shield alkalmazhatóságával kapcsolatban, és a másik oldalon ott áll a bizottság, aki azt mondja, hogy minden a legnagyobb rendben. Hát egyszerűen csak kapkodom a fejemet, nem értem, hogy mi történik, hogyan lehet ezt mondani, hogyha vannak, persze elképzelhető az, hogy vannak kisebb javulások, de hát ugyanakkor azért óriásiak a hiányosságok is, és engem konkrétan az zavar a legjobban, hogy a nemzetbiztonsági vetületei ennek az ügynek, illetve a rendvédelmi kérdések hogyan viszonyulnak ehhez. Ugye itt alapvetően az alapjogok megsértéséről van szó, az Európai Bizottság pedig azt mondja, hogy az Egyesült államok beli hírszerzők, akik egyébként mindig is hazudtak, és megkerülték az igazságot, és mindig is elrejtették azt, hogy milyen eljárásokat alkalmaznak, hogy ők azok, akik most szelektív módon alkalmazzák az információkat, tehát azért ezt nehéz elhinni. Semmiféle részletes részleteket nem kaptunk azzal kapcsolatban, hogy hogy történik mindez meg. Tehát gyakorlatilag amikor több, vagy tehát nagyobb, szélesebb körű adat hozzáférésről beszélnek, akkor azt látjuk, hogy itt nincsenek részletek, tehát a technikai adatok viszont arra utalnak, hogy a szelektorokat, az adatokhoz való hozzáférést, az adattárolást pontosan úgy végzik, ahogyan a többi szervezet esetében. Tehát akkor mi az, aminek az alapján önök azt mondják, hogy ez itt most nem így valósult meg nekünk. Nagyon fontos az, hogy teljes betekintést kapjunk, és teljes körül legyen a felügyeleti jogunk gyakorlása. Tehát ezt szeretnénk mindenképpen elérni. Itt ugye egy független ombudsmanról beszélünk, de hát azért ne felejtsük el, hogy azért a külügyminisztérium alatt dolgozik ez a személy, úgyhogy hát pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent, az egy dolog, hogy van rá betekintésünk, de egyáltalán nem ö, transzparensek ezek az információk, nincsen elszámoltathatóság, és végül pedig engem az is érdekel, hogy mennyire vannak felkészülve egy olyan esetre, ami egyébként egy, egyértelműen, vagy hát nagyon valószínűleg megtörténhet, hogy mi van akkor, hogyha nem működik a Privacy Shield. Tehát valaki ezt megtámogatja megtámadja. Köszönöm szépen, akkor miután nincsen több kérdés, most visszaadnám a szót a pódium résztvevőinek. Tessék, önni a szó, Giancarelli úr. Köszönöm szépen. Megpróbálok a kérdésekre választ adni. Kezdjük azzal, talán nem ez volt a legegyszerűbb kérdés, de amelyre egy egyszerű igennel tudok válaszolni, a Kaliforniára vonatkozó kérdés. A GDPR-ral kapcsolatban minden bizonyal még emlékeznek a tárgyalásokra, hogy van arra vonatkozó lehetőség, hogy adekváltnak vagy részben adekváltnak tudjunk nyilvánítani egy olyan területet, amely legalábbis föderális szinten egy föderális rendszerben bizonyos része érnek a rendszerbe, bizonyos entitások, bizonyos a, konkrétan mondjuk államok, mert megvan a kompetenciájuk erre, úgy dönthetnek, hogy átfogó privát szférához, privát szféra védelmi jogot alkalmaznak. Kaliforniával kapcsolatban ezt mondhatjuk, bár itt egy folyamatról van szó, újabb és újabb módosítások érkeznek, és alapvetően igen a válaszom. Természetesen ez majd azt is jelenti, hogy akármilyen is lesz az a jogszabály Kaliforniában, meg kell vizsgálni, hogy megfelele a mi feltételeinknek. De ez el is vezet a következő ponthoz, ami végül is maga a megoldás. Hogyha azt szeretnénk elérni, hogy hosszú távon működőképes legyen a rendszer, akkor bizony olyan átfogó jogra van szükség, amely mindenre kiterjed. Sokat hallhattunk az európai befolyásról, de azt hiszem, hogy abban mindannyian egyetértünk itt. A kongresszus tagjainak eh, önök is áthathatják ezeket az információkat, hiszen ők eh, az önök eh, Egyesült Államokbeli kollégái, tehát uh, itt egyfajta importra van szükség. Tehát ennyit Kaliforniáról, és akkor most uh, nézzük Zippel asszony kérdését. Uh, ami a megvalósításra vonatkozott, vannak információink, arra vonatkozólag, hogy lezárt nyomozási ügyek is megvalósultak. Voltak szankciók, voltak olyan cégek, amelyeket megbüntettek, mert ezek megsértették az illetékes jogszabályokat. Ezen kívül persze nincsen minden információnk meg a jelenleg folyamatban lévő nyomozásokról, a rutin jellegű ügyekről nagyon gyorsan kapunk információt. A DDPD és kollégák is kimondhatják, hogy ezek egyszerű esetek, ezek igaziból inkább ilyen administratív jellegű problémákra vonatkoznak. a sokkal komplexebb, vagy tartalmilag összetettebb nyomozások azok, amelyek számunkra legfontosabbak. És igaziból ezek azok a területek, ahol jobb fejleményeket is láthattunk, várjuk a nagy döntést a Facebook ügyében és más hasonló kaliberi ügyekben. Mi úgy látjuk, hogy miután az Atlanti óceán mindkét oldalán az adatvédelmi hatóságok megpróbálják a szabályokat alkalmazni, de mindenképpen pozitív lenne az, hogyha az információcsere megvalósulna ezekről a nyomozásai ügyekről, mert ez segíteni a nyomozást magát is mindkét oldalon. Tehát jó az, ami eddig történt, de hát végül is a Privacy Shieldnek pont ez az egyik lényege. Itt nem csak egy keretrendszerről van szó, jogokról és kötelességekről, hanem egy úgynevezett élő dokumentumról, amely az együttműködés segítené az Atlanti óceán két partján tevékenykedő hatóságok számára. Elnézést, hogyha nem voltam eléggé világos, vagy nem derült ki mindez elég világosan a jelentésünkből. Bizonyos dolgok valóban működnek, és jobban működnek, persze az IDPD-től is azt hallhattuk, hogy nem formális, hanem igenis is hatékony tevékenységről van szó, amikor az éves jelentésről beszélünk, de itt is egy bírósági ítélet kapcsán kellett megkezdenünk a munkát. Gyakorlatilag bármilyen bírósági ügyben egészen addig, amíg a bíróság előtt folyik az adott ügy, addig nem lehet arra spekulálni, hogy mi lesz a döntés, és amennyiben a bíróság ezt megköveteli tőlünk, hogy módosítsunk bármit, ez egy mandátum, és ezt akkor meg is kell majd tennünk. A véleményben vannak fontos kritikus gondolatok is, de fő ügyész részéről azt olvashatjuk, hogy ebben az ügyben nem releváns a Privacy Shield. Tehát ő szerinte ez inkább a standard ö, ö, kötelmi jogra vonatkozik. Nem akarok itt most spekulálni arra vonatkozólag, hogy mi lesz ennek az ügynek a kimenetele, már csak azért sem, mert a bizottság is érintett a perben. Ezen keresztül pedig el is jutnék egy másik dologhoz, amely szintén igen releváns, Kínára gondolok, vagy más országokra, amelyekbe az adat átadás megvalósulhat. Ez egyenlőre egyébként nincs így, tehát Kínában nem működünk együtt, ennek megvannak az okai is, ez az ország ugyanis nem felel meg a követelményeknek. A standard kötelmi jogban foglalt záradékok mentén dolgozunk együtt, működünk együtt a kínaiakkal. Voltak kérdések az ombudsman személyével kapcsolatban is, és a tömeges adatok kérdését is felvetném itt. Az ombudsman, és ezt nagyon gyakran félreértik, nem, a, nem, nem rajta keresztül lehet egyedül panaszt benyújtani a nemzetbiztonsági ügyeket érintő adatvédelmi ügyekben. Vannak más bírósági utak is, pontosan úgy, ahogyan az egyébként a mi rendszerünkben is megvalósul, administratív jog alapján, és hát mi úgy találtuk, hogy elég magas a mérce, éppen úgy, ahogy nálunk is egyébként, ezért is szeretnénk segíteni és megvalósítani azt a lehetőséget az állampolgáraink számára, hogy panaszt nyújtsanak be, egy ilyen panasz benyújtási mechanizmus, egy jogvédelmi mechanizmus az, amelyben gondolkodnunk kell. Amit megpróbáltam elmagyarázni, az arra vonatkozik, hogy az ombudsman sosem egyedül dolgozik. Ugyanis, amikor bármiről dönt az ombudsman, akkor mindig teljesen független hatóságokkal működik együtt, gondolok például bíróságokra is, tehát senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy az Egyesült Államok elnökének ügyében, tehát ebben a mostani impeachment ügyben a hatóságok milyen jogi úton perel, perelik az elnököt. Hát nagyon hasonló a helyzet az ombudsmannal kapcsolatban is. Nem lehet csak az ombudsmanon keresztül intézni ezeket az ügyeket, a bíróságokat is be lehet vonni. Ennek nagyon gyakran az a következménye, hogy törölni kell a szóban forgó adatokat. Ezen kívül pedig Látni kell azt, hogy így működik együtt az ombudsman más szervezetekkel. És ami pedig az adatgyűjtést illeti, ebben átadom a szót a kollégának. Köszönöm szépen! My side, thank you for having us. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy elhívtok bennünket ide a tömeges gyűjtéssel kapcsolatban van egy dolog, ami fontos, amit tudni kell, és ez a kiinduló pont. Az usa belül is van egy olyan kongresszusi álláspont, hogy hogy a Pfizer által kell begyűjteni ezeket az adatokat, de ez kizárja a tömeges gyűjtést. A jelentésünkben is beszéltünk erről, de szerintem fontos erre emlékeztetni. A Pfizer ki ö, zárja ö, az USA-ban a tömeges gyűjtést hírszerzési ö, célokból. Amikor az adatokat átküldik az USA-nak, és azt egy szolgáltató ö, tartja magánál, akkor kizárják törvényi szinten is a tömeges gyűjtés. Ez mit jelent? A FISA a 207-es szekcióban, amely óriási aggályokat eredményez, és ez az alapja az úgynevezett Prisma programnak is. A 702-es bekezdésben célzott gyűjtésről beszélnek. A szelektorok esetében lehet gyűjteni. A szelektor egy, lehet egy e-mail cím is, és nem kell ehhez egy célzott kifejezés bomba, vagy terror, vagy bármi más. Ez lehet egy e-mail cím is, ez a szelektor hogyha a 702-es értelmében nincsen egyéni ellenőrzés a szelektorok esetében, de a bíróság jóvá hagyja a, a célzási eljárásokat, ebben vannak bizonyos elemek, arra vonatkozólag, hogy a hírszerzés, az NSA, a CIA vagy az FBI hogyan választja ki a szelektort, és hogy milyen kritériumok vannak erre. Tehát nem arról van szó, hogy itt ez teljes mértékben a hatóságok mérlegelési körében marad. Tehát mindenképpen a Pfizernek van tehát itt mérlegelési köre. A pickup jelentésben is ezt felvették, a pickup, amely egy felügyeleti hatóság, amelyre úgy utalnak, mint a felügyelet fő elemére az USA-ban. Nos, ők megvizsgálták a 702-es Pfizer bekezdést, 700 oldalas jelentést írtak, és ezek titkos információkat alapulnak. Ezeket az információkat mi nem tudjuk megszerezni érthető módon, de a PICLAB megkapta ezt az információt a hatóságoktól, Erről írtak egy jelentést, és azt találták, hogy a 702, 702-es bekezdés a pfizer arányos a végrehajtásában. El kell mondjam, hogy meglepett az, hogy a kollégáim az EPDP-től azt mondják, hogy de kell egy új jelentés, mert azóta már óriási módosítások voltak a Pfizer esetében. Igaz az, hogy ezt újra módosították, viszont az adatvédelem a korábbi fájza szabálya szemben, illetve 702-es fő szabályai nem változtak. Ez egy korábbi jelentés volt, amit a Piklap kiadott, és ez mindig releváns. Ami az adatgyűjtést illeti az USA-n kívül és a mi tagállamaink is megkülönböztetnek az területen belül és azon kívüli adatgyűjtésen. A Pfizer nem vonatkozik itt, itt az executive order vonatkozik, figyelmen kívül hagyva azt, hogy mi történik az ország területén kívül, amelyet értékelünk megfelelés szempontjából, de mi ezt megvizsgáltuk, és még ott sincs tömeges megfigyelés, lehetnek tömeges gyűjtések kivételesen, de ez a, 20, a PPD 28 védelme alatt, és az USA biztosított bennünket arról, és főként a nemzetbiztonsági igazgató közölte ezt, és megmutatták azt, hogy a tömeges gyűjtés tényleg kivételes, és itt vannak biztosítékok, például filtereket alkalmaznak, még akkor is, hogyha ilyen különleges módon tömegesen gyűjtik az adatokat. Utolsó pont, az egyik képviselő azt mondta, hogy a tömeges gyűjtés tiltott az EU jogszabályok esetében. Ez nem igaz. Ha megnézzük az eset jogot a Strasburgi Bíróság esetében, akkor itt egyetemben kimondják azt, hogy a tömeges gyűjtés lehetővé tehető, ha vannak biztosítékok. A bíróság is kimondta azt, hogy a tartalomhoz való általános hozzáférés tiltott, de ez tömeges megfigyelés, ez máshogy a tömeges gyűjtés. És a Az Advocate General is elmondta, hogy célzott információról van szó, nem pedig tömeges ö, megfigyelésről. Ügyelni kell arra, hogy a tagállamaiban is van egyébként tömeges gyűjtés. A FASZ tanulmány is mutatta ezt, hogy megyünk egy példát, a német törvények esetében 30%-ban lehet az elektronikus kommunikáció esetében tömeges gyűjtést tart, ö, alkalmazni. nem lehet azt mondani, hogy ez kizárt a harmadik ország esetében. Miért van tömeges gyűjtés? Azért, mert néha erre szükség van. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyen szabály erre, nem, kell, nem kellene szabályá válnia, külön ez um, kivétel kell, hogy legyen, ehhez kellenek a biztosítékok. De a Strasburgi Bíróság ugyanezt mondta, és mérlegelési jogot is adott ahhoz, hogy hogyan kell bánnia a tagállamoknak ezzel. És úgy gondoljuk, hogy ez ugyanúgy kell vonatkozzon egy idegen országra és Az usa belül a tömeges gyűjtés ki van zárva a törvény által, ez csak az usa kívül történhet kivételes esetben, akkor, amikor az adatot Európából adják át az USA-nak. Elnézést, hogy megszakítom, már 20 perce beszél, hogy megválaszolja ezt a kérdést. Én tudom, hogy nagyon vitatottak ezek a kérdések, de kérem, gondoljon arra, hogy még mindig vannak olyan ö, vendégek és olyan képviselők, akik szeretnének válaszolni, kérdezni. Kérem, hogy, hogy egy kicsit fogja rövidebbre. A legtöbb kérdést a bizottsághoz intézték, de lehet, hogy önök is kívánnak szólni, tehát kérem, szóljanak hozzá, de legyenek rövidek, rövidebbek mint a bizottság. Persze én megértem, megértem, és értékelem is azt, hogy megérti azt, hogy kevés időnk van. Itt a Libesza bizottságban általában ez van. És kérem, kérem. In German, I would like to answer in German. Mert németül kérdeztek, németül kell válaszolnom. Fosz úr. megvizsgáljuk azt, hogy mit történik az adatokkal, hogy Európában mi történik, és az adatvédelem nagyon kulturális kötődésű, és nagyon különböző. Európában nagyon fontosnak tartjuk, és sok a panasz, és a cégeknek tudniuk kell azt, hogy esetlegesen egy felületi hatósággal állnak szembe, hogyha valaki panaszta már ellenük a nemzetközi adatátadások során más a helyzet. Szinte soha sincsen panasz, hiszen hogyan, hogyan, honnan tudom azt, hogy az én adataimat tovább adják-e máshova. Tehát ehhez nagyon erős igénynek kell jelentkezni, hogy tudni akarjam azt, hogy volt-e Privacy Shield átadás, vagy sem. Ehhez jön még az is, hogy a Privacy Shield eredménye tárgyalásoknak, amikor az európai jogértelmezés, ahol nem mindenhol egyforma, és az USA jogértelmezésnek találkoznia kell. Tehát itt meg kellett találnunk egy utat, látnunk kellett azt, hogy ugyanarra gondolunk, amikor valamiről beszélünk, és eh, ehhez kellett az öntanúsítványozási eh, mechanizmus. Nincs más, ami azt elérné azt, hogy ugyanarról beszélünk, amikor ugyanarról a szöveget, ugyanazt a szöveget olvassuk. Okay. Mr. Pellegrini, please try to make it short. Pellegrini urat kérem, hogy legyen szíves, röviden válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Cipelasszonyra reagálok, és először Fosszúr kérdésére reagálnék, és utána folytatom. Azt hiszem, hogy nem számoltunk be a célzott adatgyűjtésről az USA oldalán, de van az USA területén kívül is adatgyűjtés, van olyan adatáramlás, amely az USA felé áramlik, ezt is be kellene venni a, az adatvédelmi pajzs értékelésébe. A főtanácsnok, ahogy ezt elmondta, a SEF 2 ügyben. Elhangzott, hogy nem megfelelően teszteltük a folyamatot. Igen, ez számunkra probléma, mert nem kaptunk befogadható panaszokat, de hát ezekre várunk, nem ezt reklámozzuk, hogy valaki jöjjön befogadható panasszal, de ha lenne ilyen, akkor lehetőségünk lenne egymás között megvitatni az EU központi szervei között, illetve az ombudsman hivatalában dolgozó kollégákkal is, ugye meg kell, hogy tudjuk vitatni az eljárást. Ugye általában minősített ügyekről van szó, vannak olyan eljárások, amelyeket mi nem ismerünk, nem tudjuk, hogy melyek ezek, nem tudjuk a kimenetelüket, tehát tényleg egy fekete dobozról van szó, amelyet korábban még nem tesztelt senki. A bizottság felénk címezte ezt az észrevételét, egyébként ez nem releváns a szakbizottságnak. A jelentésben ajánlásokról volt szó, nem tudjuk, hogy ezeket az ajánlásokat betartották-e vagy sem. Még a FISA általi változások, változtatások, javítások sem voltak kiértékelve, mert ezek nem érintik az EU-s rezidens polgárokat. Nem csak a from vagy to filterek értékelésére van szükség, hanem az összesre nagyon kényes jogszabályról van szó, és hogyha ennek a módosítása bekövetkezik, akkor szükséges ehhez a nagyon alapos értékelése annak, hogy mi a hatása egy ilyen jogszabálynak. Azt hiszem az összes kérdésre válaszoltam, úgyhogy visszaadom a szót az elnök úrnak. Köszönöm szépen a kiegészítő észrevételeket, és természetesen köszönöm a bizottság erőfeszítői erőfeszítéseit, hogy tényleg választ akarnak adni, amikor részletes, alapos kérdéseket kapnak, és ugye ezek a kérdések megfelelő választ érdemelnek. De hát nincs végtelen időnk, és azt is nagyra becsülöm, hogy a bizottság ezt is érti. Viszont nem meglepetés, hogy még ketten felemelték a kezüket. Könyörgöm, hogy egy percnél több időt ne használjanak, mert így akkor talán be tudjuk fejezni időben. Intvelt asszony, ne aggódjon, elnök úr, nagyon rövid lehetek. Mindig lesznek eh, politikai, sőt eh, jogi értelmezésbeli különbségek, ha egy helyzetet értékelünk. De hát én meghallgattam kollégáik eh, igen szenvedélyes véleményét, ahogy megvédték az amerikai rendszert, és az európai állampolgári jogok védelmét, az európai jogszabályok védelmét, önöket, az önök lelkesedését hallgatva, igen kétségesnek tartom, halálra rémít engem az, hogy az önök kezében van ez a feladat. Breyer úr, az USA tömeges megfigyelési gyakorlatait önöknek kellene leállítani, és hatalmas felháborodás volt emiatt. Egyáltalán nem meggyőző, amit tesznek. A SEMS határozatban nagyon világosan kimondja a bíróság, hogy az adatgyűjtést korlátozni kell arra, ami szükséges és az összes személyes adattárolását nem engedélyezik. Tehát nem csak az adatgyűjtés, hanem ezen adatoknak a tárolása is tilos, és az adatmegőrzésről szóró bírósági döntésben van ez nagyon világosan megszövegezve, hogy ez az alapjogokat sérti, és erre nem kerülhet sor abszolút indiszkriminált módon. Egyébként a sem döntésben, sem határozatban, bírósági határozatban az is szerepel, hogy az adatok törlése is a kötelező lépésekhez tartozik, és az az adatvédelmi pajzsban ezt még csak meg sem közelítik, ezt a jogi követelményt. Nos, világos kérdéseket hallottak, és kritikákat is, észrevételeket is a válaszaikkal kapcsolatban, úgyhogy azt hiszem ezek után meg kell, hogy adjuk önöknek a lehetőséget, hogy egy második körben is válaszoljanak, de kérek mindenkit, hogy rövid legyen. Én már válaszoltam, úgyhogy nem fogom megismételni magam még egyszer, eh, hanem csak egy-két elemre utaltam az amerikai rendszerből egyébként, amelyet kiegészítenek bizonyos mechanizmusok az adatvédelmi pajzsban. Tehát az adatvédelmi pajzs részletes magyarázatára most itt nincs szükség, a megfelelőségi eredmények erre alapozódnak, a 702-es pontja az amerikai kongresszus alapszabályának világosan fogalmaz. Ez egy tény, hogy a tömeges gyűjtést kizárják, adatgyűjtést kizárják, tehát ez, ez, ez egy másik kérdés, hogy ezt le van írva. De egyetértek Intvet asszonynal, hogy az értelmezés persze eltérő lehet, és gyorsan válaszolok Ciper asszonynak a saját bíróságunk, ugye a mi bíróságunk, és ezért mondtam, hogy lehet, hogy vissza kell erre térjünk, mert az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a bíróság nem csak, hogy a SEMS 2 ügyben hoz végső ítéletet, hanem az adatmegőrzéssel kapcsolatban is, aztán a Privacy International ügyben is. Itt tömeges adatgyűjtésről van szó egy tagállamban, ugye a Egyesült Királyságról van szó, és valószínűleg ezek a bírósági döntések majd pontosítják még a helyzetet, és hogy a állami hatóságok magatartása milyen kell, hogy legyen, hogyan kell fellépni az alapjogok védelmében, és meg Állapítják majd azokat a kritériumokat, amelyek nem csak a külföldi, EU-n kívüli országokra, hanem az EU-s országokra is vonatkozni fognak, úgyhogy ezeket várjuk, ezeket a bírósági ítéleteket. That'll be okay. We're making it right in time. Elnök, köszönjük szépen, és minden jót kívánok a 2020-as évre mindenkinek. Köszönöm. A következő héten találkozunk Strasbourgban.